Bonjour, chers collègues, on doit commencer. Üdvözlöm Önöket, tisztelt kollégák! Kezdjük is el az ülésünket. Bonjour à toutes et à tous. Üdvözlök mindenkit! Üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit és kollégáimat, az Európai Parlament képviselőit. 36 nemzeti parlamenti képviselő jött el ma hozzánk, köztük 9 bizottsági, szakbizottsági elnök és három alelnök a 16 Európai Uniós tagállamból, két tagjelölt országból, Montenegróból és Törökországból, valamint Norvégiából és Svájcból. Úgy gondolom, hogy a mai és a holnapi vitánk tárgya az intelligens határok csomag, rendkívül aktuális kérdés az európai és nemzeti parlamentek képviselői között. Még akkor is, hogyha európai tervről van szó, nagyon különbözőek a nemzeti helyzetek, és ezeket figyelembe kell vennünk. És természetesen ez nem csak az Európai Uniós költségvetésre, hanem a nemzeti költségvetésekre is hatással lesz. A mai ülésünk célja, hogy eszmecsere fórumává válhasson, és szeretném, hogy mindenki használja ki ezt az alkalmat itt a teremben, és a folyosón és a koktél során is ma este az eszmecsere után. Most meg is adnám a szót Latkovskis úrnak, aki bevezetőt fog tartani a lett parlament nevében. Latovskis úrnak megadom a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Engedjék meg, hogy először is kifejezem hálámat ezért a meghívásért és a lehetőségért, hogy megvitassuk itt a nemzeti szintű tapasztalatokat, valamint az európai kihívásokat az intelligens határok csomaga kapcsolatban. A tagállamok, amelyek csatlakoztak a Schengeni térséghez, azt a feladatot kapták, hogy biztosítsák a nemzeti határ infrastruktúráik megfelelőségét, és a legutóbbi Schengeni térségi bővítés óta, 2007 óta számos változtatásra került sor, hogy megerősítsük a létező ellenőrzési mechanizmusokat, és egyre hatékonyabbá tegyük a határok igazgatását. A tagállamok több kihívással állnak szembe, a határok igazgatásával kapcsolatban. Itt nem csak biztonsági kérdésekről van szó, de biztosítani kell a minőséget is, a határellenőrzéseket és a hatékonyságot. Amikor a határellenőrzésekről beszélünk, általában repülőtéri kontextusban gondolkodunk. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a szárazföldi és tengeri határokról sem, amelyek esetében különböző megközelítésekre van szükség az üzleti kapcsolatok, illetve a nemzeti kapcsolatok fejlődése, az egyének mobilitása, az, hogy egyre többen kelnek át a külső határokon, mindez egyre nagyobb horderejű az Európai Unióban, és ezért feltételezhető, hogy mindannyian szembesültek már a hosszú sorokkal, várakozásokkal a határellenőrzési pontokon. A kockázatértékelések eredménye azt sugalja, hogy javítani kell a határellenőrzési mechanizmusokat, hogy jobb feltételeket teremtsünk a szabad mozgás szempontjából. Ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk azon személyekre is, amelyek az illegális bevándorlás szempontjából fenyegetést jelentenek. Lettország támogatja a csúcs technológiákat, amennyiben ezek megfelelőek, és az intelligens határok kezdeményezése pontosan az, amire most szükségünk van Európában. A határregisztrációs rendszer lehetővé teszi a határellenőrzések javítását és az elektronikus regisztrációt is, valamint az egyének azonosítását, amennyiben megsértik a jogszabályokat. Ugyanakkor a regisztrált utas program egyszerűsíti a jóhiszemű utasok számára a határellenőrzési eljárásokat. Természetesen meg kell várnunk még a kísérleti projekt eredményeit, hogy átfogó következtetéseket vonjunk le olyan területeken, mint például az eljárások felgyorsítása, a biometrikus adatok felhasználása, illetve a különböző technikai megoldások megfelelősége. Míg sor kerül a kísérleti projekt végrehajtására, a tanács és az Európai Parlament továbbra is fontos, hogy megvitassa azon kérdéseket, amelyek túlmutatnak a kísérleti projekt hatáján. Hiszem, hogy egy új határregisztrációs rendszer kidolgozása a tapasztalatra kell, hogy épüljön, amikor bevezetjük a különböző információs rendszereket, és figyelembe kell vennünk a tagállamok véleményét is. Például ami az új rendszernek a létező nemzeti rendszerekkel való összeegyeztethetőségét illeti. A tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy a nemzeti határregisztrációs rendszer szükséges, ez eredményes, és nem csak a határ ellenőrzési szükségleteket, de a rendészeti szervek szükségleteit is figyelembe veszi amint folyik az intelligens határok fejlesztése, továbbfejlesztése, emlékeztetném önöket arra, hogy mennyire szükséges egyensúlyt teremtenünk az egyszerűsített határellenőrzés és a biztonság kérdései között. Remélem, hogy ez az ülés hozzájárul ahhoz, hogy konstruktívabbá tegyük az erőfeszítéseinket, és erősegítsük a tanács és a parlament közti párbeszédet. Köszönöm. Merci, monsieur Köszönöm szépen, Látkovszki úr. Kedves kollégák, most megkezdjük az ülésünk első részét. Ennek az a célja, hogy igazi politikai vita alakuljon ki az intelligens határőrizetről. A napirendet módosítanunk kell, ugyanis Kozlaszki úr sajnos nem tud ma itt lenni egészségügyi okok miatt, és helyette Evika Szilnya, Szilinya asszony lett belügyminisztérium részéről fog részt venni az ülésen. Asszonyom, üdvözlöm ön, nem tudom, hogy hol van. Igen. Ugyanakkor Avramopoulos biztos urat is szeretném üdvözölni, őt minnyáján ismerjük, ugyanakkor Tanya Fajon az egyik jelentéstevőnk az utas regisztrációs programmal kapcsolatban, illetve Diaz de Mera úr is részt vesz a késbeléptető rendszerrel kapcsolatban. Most azt javaslom, hogy az elnökség és a biztos úr kezdje meg a vitát, és azt kérem, hogy azok, akik szeretnének részt venni a vitában, minél hamarabb jelezzék ezt a kívánságukat, ami a hozzászólás módját illeti. Kérem a nemzeti parlamentek képviselőit, hogy a hozzászólás kérésére rendelkezésre álló nyomtatványokat használják. Mindegyik szín az ülés egy bizonyos részének felel meg. A sárga papírokon az első részhez, a rózsaszíneken pedig a másodikhoz való hozzászólást lehet kérni. Tehát kérem, hogy töltsék ki ezeket, és a teremszolgák majd ide hozzák őket az elnöki pulpitushoz. Ami az európai parlamenti kollégákat illeti, kérem, hogy készfeltartásra jelezzék hozzászólási szándékukat két kérdést a nemzeti parlamentek, utána egyet az európai parlamenti képviselők tehetnek majd fel, és ez így folytatódik. Nyilván a hozzászólók számától függően korlátoznunk kell majd a hozzászólási időt. Fajon asszony és Diaz de Mera úr 15 percben szólhatnak hozzá. Tessék, Tánya Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget, a szót, és mindenek előtt szeretném szívélyesen üdvözölni az összes kiváló vendégünket, Adamopoulos, biztos urat, az európai parlamenti képviselő kollégákat, és különösen a nemzeti parlamentből érkezett képviselőket és a vendégeket. Nagy öröm, hogy egy ilyen fontos témában nyilvánulhatok meg az intelligens határőrizet témájában. Nagyon örülünk neki, hogy e jelentős ülésre, találkozóra ma sor kerülhet. Az ilyen meghallgatások élő bizonyítékai az európai demokrácia működésének, hiszen a törvények mindenki, az állampolgárok érdekeit kell, hogy szolgálják. Mindenek előtt nagy örömömre szolgál, hogy újabb lehetőséget ad ez arra, hogy egy nagyon fontos és érzékeny, kényes jogalkotási témában eszmét cserélhessünk. Hosszú idő óta, több éve foglalkozik ezzel a témával az Európai Parlament, és nagyon jelentősen kihat ez majd az állampolgárok alapvető szabadságjogaira Európán belül is, illetve Európa imidzsét is befolyásolja a világban a fő kérdés, ami felvetődik, az ugyanakkor a költség kérdése, és hogy mekkora árat kell fizetni a rendszer működéséért. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy eszmecserét folytassunk ebben a témában a nemzeti parlamenti képviselőkkel, hiszen végeredményben nagyon fontos lesz a nemzeti társadalmi viták kimenetele. A nemzeti jó gyakorlatok, szakértelem nagyban gazdagíthatja a vita kimenetelét, és segítheti a mi munkánkat. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen nagy számban eljöttek, ha jól tudom, több mint 30 nemzeti parlamenti parlamenti képviselő van jelen, ez újabb jele annak, hogy mennyire fontos ez a szabályozás a regisztrált utazó vagy utas program társ jelentéstevője vagyok, Diaz a úr a másik jelentéstevő, több Egyeztetést tartottunk már itt az Európai Parlamentben az árnyék eh, előadókkal és a szakértőkkel, így eh, az aktuális helyzetről eh, be tudunk számolni a jelenlegi helyzetről. A regisztrált utas, utas regisztrációs programmal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy az RTP-nek a fő célja az lenne, hogy az EU eh, külső határait a harmadik országokból érkezett, eh, gyakran az EU-ba utazó látogató könnyebben eh, keresztezhessék, azokon könnyebben kerhessenek át. Több kérdésre is meg kell találnunk a választ. Először is Szükség van-e az intelligens határokra, határőrizetre, mi a célja ennek a javaslatnak, és a tervezett kiépítés arányos lenne-e, és mekkora lenne a kiatása a lakosokra, illetve az utazókra, hogy milyen fajta Európát akarunk építeni, egyfajta erődöt, ahol mindenkit megfigyelünk, vagy pedig a szabadságövezetét tartjuk fenn, ahol tényleg szabadok az emberek. Azért beszélek erről, mert a az asztalon lévő intelligens határőrizeti javaslat, és ez a kísérleti szakasz, ami 12 tagállamban megindult már, nagyon sok kérdést nyitva hagy. Nemrégiben az Európai Parlamentben a biztos úrral volt egy vita, és biztosítékot kaptunk tőle arra, hogy az év végéig felülvizsgálják a jogalkotási javaslatot. Hogyha tömegesen gyűjtenek adatokat megfelelő indok nélkül, az mindnyájunk számára aggályos az intelligens határőrizet megvitatásakor ezért választ kell adnunk arra, hogy meddig megyünk el a költségekben, meddig megyünk el a rendészeti fellépésben, és mennyi adatot szeretnénk gyűjteni. Tehát azt várom nagyon önöktől, hogy mondják el, mi a véleményük, az álláspontjuk erről a tervezetről, és milyennek a nemzeti tapasztalataik a hasonló rendszerekkel 12 tagállamban 17 határszakaszon, határátlépő helyen, légi, tengeri, szárazföldi határátlépési ponton megindult a kísérlet. Érdekes ennek az eredményeit összevetni. Mint tudják, az Európai Parlament Libe szakbizottsága korábban már nemet mondott a jogszabálytervezetre. Tehát milyen a helyzet ma a határokon, hogyan látják ezt a javaslatot, megfelelő megoldás lehet-e a problémákra, és a meglévő rendszerek, amelyek működnek ma Európában úgy, mint a kettes szísz, a víz, az Eurodák eredményesek -e, betöltötték -e az elvárt e, funkciójukat. Ezt is értékelnünk kell, mielőtt új rendszereket e, vezetünk be. A javaslatok tehát megkaptuk, Diaz de a kollégám pedig a kiléptető, beléptető rendszerekre vonatkozó javaslatról fog beszélni, hogy az e, arányos-e az Európai Parlamentben, tehát vendégeinknek és szakértőinknek köszönhetően is várjuk a megoldásokat a kérdésekre. Köszönöm szépen Tánya úr, most pedig Demeira úrnak adom meg a szót, a másik jelentéstevőnek. Köszönöm szépen elnök asszony, biztos úr. Tisztelt parlamenti képviselők, európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselők, Montenegro, Svájc és Norvégia képviselőit is köszöntöm egyébként. Tanya, köszönöm a munkádat és az együttműködésedet, amely mindig rendkívül hasznos és hatékony. Ugye arra számítunk, hogy 300 millió ember kell át a határokon, 76 millió emberről van szó a harmadik országokból 2020-ig. Ebből a célból új eszközökkel kell felvérteznünk magunkat, amelyekkel segíthetjük a határátkelést. Ezen indikátorok és egyéb mutatók is azt bizonyítják, hogy a jelenleg információs rendszerek, ugye a SIS-2 és a vízuminformációs rendszer nem lesz kielégítő ahhoz, hogy pusztán ezen eszközökkel biztosítsuk a hatékonyságot és a biztonságot a határátkeléseknél a Schengeni térség felé. Sőt, tekintettel arra, hogy a jövőben sor kerül arra, hogy további vízumkönnyítések valósulnak meg, vízumliberalizáció, amelyek sajátos jellegűek, ugye emlékezünk a Balkánra, a balkáni térségre, Oroszországra vagy Marokkóra. Ez is arra késztet bennünket, hogy még inkább részt vegyünk ebben a folyamatban, ebben a jogalkotási folyamatban, és megteremtsük az intelligens határokat. Ez a vita nem új, ahogyan azt Tánya már kifejtette, 2008-ban már a február 13-ai közleményben ugye a bizottság azt javasolta, hogy hozzunk létre egy határregisztrációs rendszert, amelynek én vagyok az illetékese. Azóta számos tanulmány elkészült, és ebből is az derül ki, hogy a határok igazgatása napi szinten is egyre bonyolultabb. Nagyon sok érdek forog kockán, és a kötelességünk és a felelősségünk az, hogy választ adjunk jogalkotási értelemben véve. A Schengeni térség megteremtése, a mozgás szabadság, amelynek, amelyet élvezünk, ez az egyik legnagyobb vívmány az Európai Uniónak, és az a feladatunk, hogy ezt megőrizzük, megerősítsük, nem szabad gyengítenünk ezen a rendszeren. Éppen ezért olyan technológiákkal kell felvérteznünk magunkat, amelyek által javítható ez a rendszer, ez a csomag, belértve a harmadik jelentést, amely módosítja a Schengeni határokat, a jó irányba mutat. Ahogyan említettem, az a feladatunk, hogy az utasok átkerését könnyítsük, és fel kell lépjünk az illegális bevándorlással szemben. Itt ugye jogellenes bevándorlásra gondolunk, nem illegális bevándorlásként szoktuk ezt említeni, de ugyanígy fel kell lépjünk a terrorizmussal, a kábítószerkereskedelemmel szemben. A határok hatékonyabb ellenőrzésére van szükségünk, például az útlevelekben az adatok hatékonyabb ellenőrzésére fel kell lépnünk az adatok hamisításával, az adatok elpusztításával szemben. Koherens rendszere van szükség, ami eddig még nem létezik az Európai Unióban, a Schengeni térségben. Éppen ezért megbízható eszközökre van szükségünk azért, hogy a tagállamok meg tudják állapítani azt, hogy egy harmadik országbeli állampolgár meghaladta-e a jogszerű tartózkodási engedélyét a Schengeni térségben. Éppen ezért kiállok amellett, hogy a 77-es cikk értelmében fejlesztjük tovább ezt a rendszert, és harmonizálnunk kell éppen ezért bizonyos szabályokat, amelyek által az információt hatékonyabban megoszthassák egymással a nemzeti határellenőrző szervek, Konkrétak tehát a célok, és mindig szavatolni kell a jogokat egymagában egyetlen tagállam sem képes megküzdeni az illegális bevándorlással, vagy a terrorizmussal, vagy a szervezett bűnözés súlyos formáival szemben. Jelen pillanatban 13 országban van hasonló határregisztrációs rendszer, mint amelyre a mi javaslatunk vonatkozik, de ezek nagyon különbözőek. Például ami a határok, ami az adatok hozzáférését illeti, illetve a különböző célokat, amelyekre ezeket fel lehet használítani, használni. Nagyon különbözőek tehát a rendszerek, és ez is csak indokolja, hogy egy egységes határregisztrációs rendszert hozzunk létre, amelyben az európai védelmi standardok érvényesülnek. Noha a többség többség egyetért azzal, hogy szükséges harmonizálni ezt a rendszert. Nagyon sok kételj merült fel azzal kapcsolatban, hogy merre haladjon ez a nagyra törő projekt. Ugye említette Tánya már a költségvetési vonatkozásokat, illetve azt, hogy a célok nem egyértelműek, azt, hogy a rendvédelmi szervek is hozzáférést kapjanak ki a rendszerhez, tehát tisztázni kell a jogalkotási javaslatot. És a bizottság ebből a célból azt javasolta, hogy még mielőtt a jogalkotási folyamat kezdetét vegye, Két szakaszt vezetnénk be. Az egyik szakaszban egy technikai tanulmányra, egy hatástanulmányra kerülne sor, a második pedig már egy kísérleti projekt lenne, és amelyel az EUNISA rendszert, ügynökséget bíznánk meg. A kételyek komolyak voltak, olyannyira, hogy Avramopoulos Busztos, aki egyébként eljött hozzánk, elkötelezte magát amellett, hogy januárban egy új felülvizsgált jogalkotási javaslatot terjesztene elő a bizottság, legkésőbb 2016 végén, és ebben szerepelnének azon következtetéseket, amelyeket, amelyeket levonhatunk majd az eljárás során. Remélem, hogy ma és meg tudjuk majd vitatni részletesen ezeket a függőbe levő kérdéseket. Vannak ugye technikai aspektusok, amelyeket majd még elemezni kell, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jövőbeli jogalkotási javaslat kidolgozása szempontjából megvitassuk már most azon tartalmi kérdéseket, amelyek a jogalkotási csomagban megvannak, de amelyeket a kísérleti fázisban nem fogunk elemezni. Számítok az intézményközi párbeszédre is, amelyen kívül fontos, olyan kérdésekben, mint például az adatok védelme, ami ugye kulcsfontosságú a parlament számára, vagy például a rendvédelmi szervek hozzáférése, vagy például a, mi történik például az útlevelek továbbfejlesztésével a jövőre nézve. Szeretnék tehát néhány szerettem volna néhány alapgondolatot megosztani önökkel. Említettem, hogy nem fogok a technikai részletkérdésekbe belemenni, mint például az olyan kérdésekbe, hogy milyen adatokat kellene összegyűjteni, mert ezeket majd a második szakaszban megvitathatjuk. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy bármit is ültetünk át a gyakorlatba, annak a legkisebb hatása kell, hogy legyen az utasokra nézve, nem szabad meghosszabbítani a várakozási időket, és az állampolgári jogokat mindenképpen védenünk kell. Tehát a szükségtelen adatokat el kell kerülnünk, ahogyan azt a technikai javaslat is megfogalmazta már, és nagyon fontosnak tartom azt is a folyamat felgyorsítása szempontjából, hogy a már létező adatokat a lehető legnagyobb mértékben használjuk fel és azon adatokat, amelyeket a SIS-2, a VIS vagy az API rendszerek már tartalmaznak. Ami a biometrikus kérdéseket illeti, várjuk a kísérleti projekt értékelését, és a prémium rendszer, például a Schipholi repülőtéren az arcfelismerő rendszert lehetővé teszi, és éppen ezért ezekre a rendszerekre kell támaszkodnunk. Hogyha szeretnénk tovább lépni, akkor mindenek előtt alap, tisztán meg kell határoznunk a célkitűzéseket, a fő célokat, illetve a másodlagos célokat. A határ igazgatást javítanunk kell, fel kell lépnünk a szervezet bűnözés különböző formáival szemben. Ezek nem pusztán kijelentések, ezek inkább kérdések a, a parlament felé. A tárgyalás szempontjából ez az anyag kulcsfontosságú, mert ez befolyásolja majd azt, hogy a későbbiekben milyen adatok kerüljenek a rendszerbe, illetve milyen időtartamra kerülnének az adatok a rendszerbe, hogyan használnák ezeket fel a nemzeti szervek. A kollégáim ismerik álláspontomat, és tudjuk azt, hogy ha a lehető legtöbbet akarjuk kihozni ebből a rendszerből, akkor a leginkább ki kell használnunk a venerelő lehetőségeket. Vannak komoly technikai lehetőségek, de úgy gondolom, hogy a fő cél az kell, hogy legyen, hogy az utasok áramlását jobban kezeljük, és fellépjünk az illegális bevándorlással szemben. Másodlagos célként pedig azt is figyelembe kell vegyük, hogy a rendvédelmi szervek is hozzáférést kapjanak a rendszerhez, hogy küzdjenek azon gondokkal, azon problémákkal, amelyek leginkább foglalkoztatnak bennünket, mint ugye a terrorizmus vagy az illegális bevándorlás. Ezen kérdéseket részletesebben megvitatjuk majd holnap is, de úgy gondoltam, hogy most le kellett szögeznem az álláspontomat. A többi kérdéseket a kollégák ismerik. Ami szintén fontos számunkra, az az adatok megfelelő védelme. Nem szeretném hangsúlyozni ezt a kérdést, de ez egy nagyon fontos kompromisszum, amelyről nem mondhatunk le. Ugye például a sis 2 rendszernél Carlos tudod, hogy a korábbi tapasztalatokat fel kell használnunk, hogy elkerülhessük a korábbi hibákat a parlament, mint költségvetési hatóság éberen fog őrködni azzal kapcsolatban, hogy ez a rendszer milyen költségvetési hatásokkal jár. Optimálisan kell felhasználnunk a költségvetést a rendszer létrehozása és karbantartása szempontjából is. Figyelembe kell vennünk ugye a technikai struktúrát, meg kell vizsgálnunk, hogy mi a megbízhatóbb az, hogyha egy egységes határregisztrációs rendszer jön létre és egy regisztrációs program, vagy a kettő egyben, meg kell vitatnunk a technikai lehetőségeket, illetve azt, hogy milyen költségvetési hatása lesz annak, hogyha ezt hozzákapcsoljuk vagy sem a vízrendszerhez a legnagyobb, legmagasabb fokú interoperabilitásra kell törekednünk, és észszerűen kell felhasználnunk a már létező rendszereket a tagállamokban. Nemzeti és közösségi szinten egyaránt fel kell használnunk azon lehetőségeket, amelyek ezekben a rendszerekben rejlenek. A biztonságot, a hatékonyságot kell előtérbe helyeznünk, és az átfedéseket elkerülnünk és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a különböző rendszerek fúziója milyen hatást válthat ki a jövőben, de őszintén szólva úgy gondolom, hogy a lehető legmagasabb fokú koordináció lenne szükséges a különböző rendszerek között a Schengeni térségben, mert csak így tudjuk hatékonyan és teljes körűen kezelni ugye a határokat. És még egyszer a költségvetési kérdésekre nagyon oda kell figyelnünk, mert valóban ez rendkívül fontos, az egész folyamat során, a jogalkotási folyamat során erre ügyelnünk kell. Végezetül pedig ez a jogalkotási csomag nagyon nagyra törő, és megforradalmasíthatja a Schengeni térség jövőjét. Nagyon azt önök is tudják, a politikai és technikai aspektusok, amelyeket elemeznünk kell, ezek rendkívül összetettek. Éppen ezért, ahogyan azt a kollégám is már megtette, Fajon asszony, arra kérném az itt levőket, hogy gazdagítsák ismereteinket a tapasztalataikkal, mert ezek mindig rendkívül szükségesek. Merci, Monsieur Dimera. Köszönjük szépen, Demera úr. Az előadók után most Szilinya asszonynak adom meg a szót, aki lett miniszter helyettes és a belügyekért felelős. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek bevonása ebbe a folyamatba rendkívül fontos prioritása Lettországnak azért, hogy biztosíthassuk, hogy az Európai Uniós polgárok jogait tiszteletben tartjuk. Reméljük, hogy a mai eszmecsere és a holnapi eszmecsere válaszokat ad majd a felvetett kérdésekre, ami a határregisztrációs rendszert illeti, és a regisztrált utas program célkitűzésevel kapcsolatos kérdésekre is. További párbeszédre és együttműködésre van szükség a tanács és az Európai Parlament között az intelligens határcsomaggal kapcsolatban. A Schengeni határellenőrzési rendszer nagyon fontos vívmány a tagállamok számára, és a megfelelő feltételek létrehozása az egyik előfeltétele annak, hogy ebbe a Schengeni rendszerbe beléphessenek az országok. A Schengeni területek kapcsolatban korábban problémák adódtak, és azt reméljük, hogy az intelligens csomag integrális részévé válik majd a határellenőrzésnek a jövőben. Ami az EU külső határait illeti, egyre több az utas, amely ezeken áthalad, és ezért hosszabb a várakozási idő is, ezért rendkívül fontos az intelligens csomag kialakítása. A lett elnökség nagyon jól tudja, hogy az új lehetőségek kihasználása, amelyet az új technológiák adnak, a határellenőrzés területén lehetetlenek akkor, hogyha nem tartjuk teljesen tiszteletben az emberi jogokat és az adatvédelmi előírásokat. A tagállamok nem tudják megoldani az egyre nagyobb utasforgalom kérdését csak azáltal, hogy egyre több határőrt alkalmaznának. Jelenleg nincsenek elektronikus megoldások arra, hogy ellenőrizzék, hogy mikor és hol lép be a Schengeni területre egy harmadik országból származó utas, és hol lép ki onnan. A pecsétek és az utazási dokumentumok utalnak egyedül arra, hogy egy harmadik országból származó személy mikor lép be vagy ki a rendszerből, és ebből lehet kiszámolni azt is, hogy mennyi időt tartoz- tartózkodott az EU tagállamaiban az illető, és hogy átlépte az engedélyezett határidőt. Nagyon hosszadalmas ellenőrzési folyamatot jelent ez például a hamis igazolványok esetében. Tehát javítani kell a határellenőrzésen azáltal, hogy biztosítjuk, hogy a beazonosított személyek, amelyek nem felelnek meg a belépési-kilépési feltételeknek, megfelelően azonosítást nyerjenek. Ami az utasok információját, tájékoztatását illeti a maximális tartózkodási időre vonatkozóan rendkívül fontos. Fontos, hogy a legfrissebb technológiákat használjuk, ezzel lehet megkönnyíteni és felgyorsítani a határátkelést, és lehetőséget adunk arra, hogy gyorsabban lehessen beazonosítani azon személyeket, amelyek tovább tartózkodtak a területen. Ezzel a bona fide utasokkal kapcsolatos eljárásokat is fel lehet gyorsítani. Ezen csomag az egyik eszköze annak, amely eszközökön keresztül próbáljuk javítani az utasforgalmat és a belső biztonságot. A regisztrált utas program és a határregisztrációs rendszer mind az utasok, mind a határ ellenőrző szervek számára fontos cél. Tavaly októberben mutatta be a bizottság az intelligens csomagot, és ami a költségvetési és költség vonatkozásait illeti, gyakorlati kérdéseket is felvet, amelyekre megoldást kell találni a határregisztrációs és a regisztrált utas rendszerekkel kapcsolatban. Az egyes opciókat az intelligens határok kísérleti projektben tesztelni is fogják. Az Európai Bizottság és az EU-LISA ügynökség részt vesz ebben a munkában, és nagyon hálásak vagyunk azon tagállamoknak, amelyek kérelmezték, hogy részt vehessenek a kísérleti projektben a kijelölt határátkelő helyeken. De továbbra is még választ kell keresni bizonyos kérdésekre. Egyrészt, hogy hogyan lehet felgyorsítani a határátkelést biometrikus adatok használatával, és a különböző technikai opciókat is fel kell mérnünk. Az olasz elnökség biztosította, hogy az Európai Parlament álláspontját figyelembe veszik. Ezt tükrözi az iránymutatás, amelyet a Koreper tavaly októberben fogadott el. A nemzeti adatvédelmi biztosok és az európai adatvédelmi biztos is részt vesz majd ebben a munkában. Úgy gondolom, hogy szükséges kiegészíteni ezt a munkát a határellenőrző szervek és az utasok tapasztalatával, így lehet a legjobb eredményt elérni. A kísérleti projektekkel párhuzamosan a lett elnökség folytatja a munkát a tanulmányban kiemelt kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket a kísérleti projekt nem fed le, és elkezdjük a tárgyalásokat a következő területeken. Milyen következményei lesznek annak, hogyha nincsen feltüntetve az utazási okmányon, hogy mikor lépett be valaki a térségbe. Aztán a bűnöldözési szervek hozzáférése rendszerhez, és hogyha nem elérhető a rendszer, azt hogyan lehet megoldani, végül pedig milyen eljárással lehet a regisztrált utas programba kérelmezni a felvételét egy személynek. A legtöbb tagállam támogatja azt, hogy a bűnöldöző szervek hozzáférhessenek ezen, ehhez a rendszerhez. Egyértelmű, hogy ami a bűnöldöző szervek hozzáférését illeti, nem ez lesz a fő célja a rendszernek, a határregisztrációs rendszernek, ez csak egy másodlagos cél lesz. Ahhoz, hogy ezen szervek hozzáférhessenek a rendszerhez, nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelnie a rendszernek. 13 tagállamnak már van saját határregisztrációs rendszere, amelyhez hozzáférhetnek a határellenőrző és bűn megelőző szervek, de sajnos a kölcsönös együttműködés keretében nem használják fel ezeket olyan személyekkel kapcsolatban, akik tovább maradtak az engedélyezett időszaknál, hiszen nem lehet összehasonlítani a belépési és kilépési adatokat, hogyha egy másik tagállamon keresztül hagyja el a Schengeni térséget az adott személy. Hasznos lenne figyelembe venni az összes tagállam tapasztalatát, és azokét is, ahol már ilyen nemzeti rendszert bevezettek. Nagyon hasznás lenne az ilyen rendszerek hatékonyságát ellenőrizni, tanulmányozni, és átgondolni, hogy a bűnöldöző szervek hozzáférése mennyiben szükséges és kívánatos. Január hónapban megerősítették azt, hogy a LIBE szakbizottsággal és az Európai Parlamenttel nyitott párbeszédet tartunk fenn és együttműködünk. Ami a kísérleti projektet illeti, ennek időszaka alatt a letelnökség szeretne fenn továbbra is kapcsolatban lenni az előadókkal, és folytatja a megoldások keresését a politikai kérdésekben, és a lehető legjobb megoldást keresi az intelligens határok tanulmányjal kapcsolatban. Ami a Morajszféle felvetést illeti, hogy egy háromoldalú ülést szervezünk, ezt is mindenképpen át kell gondolnunk. Köszönöm a figyelmet. Merci, Madame Szilin. Köszönöm szépen, Szilinya asszony. Avramopoulos úrtól még egy perc türelmet kérek, a nemzeti parlamenti képviselő kollégákhoz fordulok, és azt kérem, hogy a sárga nyomtatványt kitöltve vegyenek majd részt a vitában. Most pedig Avramopoulos biztos úrnak adom meg a szót, aki a bevándorlással, belügyekkel, állampolgársággal foglalkozik. Tessék! Thank you very much, Iliana. Köszönöm szépen, Iliana. Tisztelt európai és nemzeti parlamenti képviselők! Mindenek előtt köszönet azért, hogy lehetőséget kapok ma arra, hogy megosszak önökkel néhány gondolatot e nagyon fontos kérdésben, az intelligens határőrizet kérdésében, illetve az EU határőrizete modernizációjának szüksége, szükséglete vonatkozásában. Nagyon nagy ez a kihívás. Szeretnék köszönetet mondani az elnökasszonynak, illetve a LIBE szakbizottság titkárságának. Fontos ez a kezdeményezés, a lett elnökségnek is köszönetet mondok, illetve a jelentéstevőknek, Fajon asszonynak és Diaz de Mera úrnak elkötelezettek a kihívás megoldása iránt. Az Európai Parlament inputja, hozzájárulása alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy az intelligens határőrizet betöltse szerepét, elérje célját, és megérje egyáltalán pénzt költeni rá. intézményesen nagyon furcsa helyzetben vagyunk éppen a javaslatok között, ahogy már erről szóltak az előttem szólók. De úgy gondolom, hogy kihasználhatjuk ezt a helyzetet a vita gazdagítására. Az eredeti Smart Border javaslat egy sor technikai, politikai és költség vonzatú problémát vetett fel az Európai Parlamentben is, meg a tanácsban is. Ahogy már jeleztem, a koncepció tesztelése, a viták eredménye alapján a tanácsal önökkel folytatott viták eredményeképpen egy új jogalkotási javaslatot fog eredményezni 2016 legelején, ahogy jeleztem már. Ugyanakkor az Európai Bizottság visszavonja a 2013-as eredeti javaslatát. Amikor felülvizsgáljuk a javaslatainkat, újra át kell tekintenünk azokat a fontos kérdéseket, amelyek itt a mai megbeszélésen is felvetődtek. Miért van szükség az intelligens határokra, mit akarunk elérni velük, és megéri-e a pénzt, amit ráköltünk ez a projekt. Az a helyzet, hogy a tagállamok nehézségekbe ütköznek a határokon az utasok és beléptetése tárgyában, illetve a Schengeni határőrizeti szabályozás betartásában. Különösen igaz ez arra az esetre, amikor harmadik államokból érkezett állampolgárokról van szó. A határőröknek ellenőrizniük kell az úti okmányok eredetiségét, érvényességét, illetve a vízumok érvényességét, a tartózkodás célját, illetve hogy kell-e riasztást eszközölni a SZISZ rendszeren belül. Becslések szerint 2014-ben közel 200 millió alkalommal lépték át az EU határát a külső államok állampolgárai, illetve a Schengeni térség határát. Úgy becsüljük, hogy a következő évtizedben legalább még 100 millióval növekszik majd ez a szám. Ezek a mennyiségek óriási nyomást gyakorolnak a külső határok infrastruktúrájára és humán erőforrására. Nem csak arról van szó, hogy ezt a kihívást fel kell vállalni, hanem arról is, hogy milyen színvonalú a határellenőrzés. A jelenlegi Eh, rendszerben a 200 millió határátlépés azt jelenti, hogy 200 eh, millió esetben kell eh, Európa különböző pontjain határöröknek bele az útlevelekbe. A határőrök, a bevándorlási tisztviselők manuálisan ellenőrzik az úti okmányokat, ellenőrzik, hogy azokkal be lehet -e lépni, illetve megítélik, hogy a tartózkodás időtartama rendben lesz-e. A bélyegző lenyomatokat nehéz persze aztán elolvasni, és az ilyen információ sehol nem kerül feljegyzésre a Schengeni övezetben plusz az Egyesült Királyságban külön-külön nemzeti beléptető rendszerek is működnek, különösen a keleti határokon, illetve Portugáliában és Cipruson. Ezek a nemzeti beléptető rendszerek azonban nincsenek összekapcsolva. Hogyha egy utas a Schengeni övezetbe. Az egyik tagállamon keresztül belép, és egy másikon keresztül onnan kilép, az információkat, amelyek a két rendszerből származnak, nem összesítik. Ráadásul a nemzeti rendszerek eltérően is működnek, például más adatokat gyűjtenek, és más időtartamig őrzik meg őket. A jelenlegi információs rendszer sem nem eléggé hatékony, sem nem eléggé jól működik, a határőrizetet javítani kell, intelligensebb kell tenni a technológia révén. Mert hogyha nem tesszük meg, akkor sokkal hosszabb sorok alakulnak majd ki a határállomásokon, illetve sokkal több határőrt kell e, alkalmazni, és e, ez nem elfogadható, nem megvalósítható opció. Az intelligens határrendszer, amelynek a keretében e, automatizált regisztrációra kerülne sor minden harmadik országból érkező állampolgár esetében a leggyorsabb módja annak, hogy minimálisra szorítsuk le a határátlépésre fordított időt. A Schengeni intelligens határőrizeti rendszer esetében a határőrizetre az EU és a tagállamok által költött pénz nagyon hasznosan kerülne felhasználásra. A tagállamok így például a menedékügyre több pénzt fordíthatnának az általános célja az intelligens határrendszernek az EU és a harmadik államok közötti mobilitás javítása, biztonságos környezetben, oly módon, hogy megkönnyítsük, meggyorsítsuk a rendszeres utazók határátlépését. Ugyanakkor hatékonyabbá tennénk a azoknak a személyeknek az azonosítását, akik nem tartották be a tartózkodási feltételeket, tartózkodási jogosultságokat. Az intelligens határprogram biztonságos, ugyanakkor nyitott Európát eredményezne, ahova a turisták, az üzletemberek és más látogatók szívesen lépnek be, és könnyedén tehetik ezt. Az intelligens határok lehetővé teszik, hogy az EU hatékonyabban lépjen fel a tiltott bevándorlás és az emberkereskedelem ellen, összesítse az adatokat azokkal kapcsolatban, akik meghaladták a tartózkodási idejüket. Például a belépési-kilépési adatoknál külön lehet látni, hogy egy adott állampolgárságú kategória átlagosan túllépi-e a tartózkodást, idejét, időtartamát, és ennek alapján lehet kialakítani az EU vízumpolitikáját. Ugyanakkor hasznos lehet ez a visszafogadási, illetve tolonc politika alkalmazásában, alakításában és Végül pedig, mivel minden fontos kérdéssel szeretnék foglalkozni, a tagállamok úgy gondolják, hogy az intelligens határőrizet bűnlözési szempontból is hasznos, hatékony lehet. Világosan szeretnék fogalmazni az Európai Bizottságnak erre vonatkozóan még nem született döntése. Továbbra is mérlegeljük az érveket, a bűnöldözési szervek hozzáférése, vagy hozzá nem férése lesz az a legfontosabb kérdés, amit a hatástanulmány alapján el kell dönteni. Ma nagyon oda fogok figyelni minden itt elhangzó érvre, és várom ennek a reflexiónak, a gondolkodási folyamatnak a folytatását az elkövetkezendő hetek, hónapok során. A 2013-as javaslatok hatástanulmánya során a bizottság felismerte, hogy a beléptetési-kiléptetési adatokat a bűnöldöző szervek használhatnák a terrorellenes, illetve súlyos bűnözés ellenes fellépésben, akár személyazonosításra, akár e, bűnügyi e, hírszerzésre, felderítésre. Ugyanakkor a bizottság mindig úgy gondolta, hogy még nem igazolt a szükségessége, illetve az arányossága a bűnöldöző szervek hozzáférésének e rendszerekhez annál is inkább fontos ennek az alapos elemzése, eh, mert eh, az adat eh, védelmi adat megtartási irányelvhez is kötődik ez. Szükséges és érdemi eljárási garanciákra lesz mindig szükség. ismertetőmben a legfontosabb kérdésekkel foglalkoztam eh, a javaslattal kapcsolatban, amelyekkel önök is fognak ezen az eszmecserén. Mint tudják, eh, nagyon jelentős eh, szakmai előkészítő munka zajlik. A következő ülés keretében ezt beszéljük majd meg. milyen következményei lesznek a pecsételés megszüntetésének, például a tartózkodási engedélyekkel rendelkezők vonatkozásában. Aztán mi történik, hogyha üzemzavar keretkezik a rendszerben, aztán a bizottság a civil társadalommal, a működtetőkkel, az adatvédelmi biztossal, az utazási irodákkal is egyeztet a tagállamok nemzeti rendszeréről is, aztán a releváns harmadik országokat is meg kell kérdezni. Mindezeknek a kezdeményezéseknek és eszmecseréknek az eredményét figyelembe vesszük az új hatástanulmány megrendelésekor, illetve a 2016 első hónapjaiban benyújtandó új jogszabálytervezet megalkotásakor. Ez egy nagyon fontos együttműködési folyamat tehát, további libe eszmecserékre készen állok, illetve a jelentéstevőkkel tényfeltáró missziókra fogok utazni. Sok sikert kívánok az önök munkájához, illetve pontosabban fogalmazva a mi munkánkhoz, a mai napra és a holnapira és már itt elnézést kell kérnem, hogy hamarosan el kell mennem, de igazgatóm, aki ismeri az összes részletét a tervezetnek, Belinda Piki asszony itt marad, és a bizottság részéről ő fog válaszolni a szakmai kérdésekre. Az új javaslat előkészítése során további alkalmunk is lesz majd még az eszmecserére. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr hogyha van még egy kis ideje, akkor esetleg várjam meg az első kérdéseket. Minden esetre megismételném, hogy az a szabály, hogy két nemzeti parlamenti képviselő kérdezhet őket, egy európai parlamenti képviselő követi. Szeddarász úr szól hozzá először, ő a Litván Parlament jogi szakbizottságának az alelnöketesség. tessék. Szedbarász úr. Itt van? Igen, itt van. Tessék. Gyakoroljon. As... Köszönöm. Egy megjegyzésem volna, nem annyira kérdés lenne. Az igazság az, hogy Litvánia nagyon hálás az Európai Bizottságnak az intelligens határok csomagjáért. Szeretnénk hangsúlyozni azt a tényt, hogy a probléma közismert számunkra. Litvánia kezdettől fogva támogatta is ezért ezt a kezdeményezést. Meggyőződésünk, hogy az intelligens technológiák felhasználása elkerülhetetlen a határellenőrzésnél. Ha egyfelől szeretnénk magas szintű biztonságot szavatolni határellenőrzéseknél, másfelől pedig szeretnék biztosítani a felhasználó barát határellenőrzéseket az utasok szempontjából. Ugye elhangzott, hogy az utas forgalom egyre növekszik, és csak az új technológiák és intelligens megoldások felhasználásával tudunk reagálni a kihívásokra. Ez egy olyan eszköz, amely által az illegális bevándorlással szemben is küzdhetünk. Litvánia határa elég hosszú olyan országokkal, mint például Fehér Oroszország vagy Oroszország, és van egy folyosó is a Kaliningrádi térség felé, tehát Litvánia azon 13 ország között szerepel, amelyek rendelkeznek egy saját határregisztrációs rendszerrel. Ez a rendszer nagyon hasznos, de hogyan a biztonság is rámutatta, rámutatott a Schengeni övezeten belül, amelynek része ugye Litvánia, a harmadik országokból származó utasok egy adott országon keresztül lépnek be a térségbe, és máshol lépnek ki a térségből. Éppen ezért összhangba kell hozni a rendszereket. És egyetértek a lett miniszterrel is, aki kifejtette, hogy nagyon hasznos a különböző fajta határok ellenőrzése szempontjából legyenek azok tengeri, vagy szárazföldi, vagy légi határok. A létező uniós rendszerek nem igazán tudják teljesíteni azon feladatokat, amelyek a jövő szempontjából fontosak, ugyanis a létrehozásukkor más céllal teremtettük őket. Úgy gondolom, hogy a létező rendszerek és az új rendszer összeegyeztethetősége mindenképpen szükséges, mert ennek ugye vannak pénzügyi vonatkozásai is, éppen ezért támogatjuk a határregisztrációs rendszer és a regisztrált utas program létrehozását, és véleményünk szerint fel kell gyorsítani a végrehajtási szakaszt. Számítunk arra, hogy minél hamarabb meg lesznek az eredmények. Köszönöm. Euh, merci beaucoup. deuxième... Euh, Köszönöm szépen. A második hozzászólás Kati Rikling, Svájcból. Thank you very much, dear colleagues. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Svájcból érkeztünk, a Schengeni rendszer részét képezi Svájcis, és üdvözöli Svájc az intelligens határjavaslatot, úgy gondolja, hogy az IIS fő célja fontos, hogy a Schengeni külső határok hatékony ellenőrzése legyen azáltal, hogy a harmadik országokból származó utasok be- és kilépését megfelelően ellenőrzi. A munkacsoportokban és a 2014-es SEFA ülésen már megállapodtunk abban, hogy engedélyezzük a bűnöldöző szervek hozzáférését a rendszerhez másodlagos célként. Nagyon fontos a bűnöldöző szervek hozzáférésében figyelembe venni a már meglévő tapasztalatokat a visszel. Svájc egyetért a libe előadókkal, miszerint megfelelő szintű adatvédelemre van szükség mindenkor, és ezért az regisztrált utasprogramban és a határregisztrációs rendszerrel kapcsolatban is. Most pedig Innáció Kassis kollégának adom, meg a szót, adom át a szót. Köszönöm, kollégák! Ami az adatgyűjtést illeti az arányosság és szükségesség elvét mindenképpen figyelembe kell venni, és az IISN és az RTP-n belül is erre szükség van. Ezért üdvözöljük azt, hogy az IIS-re vonatkozóan milyen minimális adat tartalmat javasolnak ezen két elvek alapján. Azért, hogy az IS kezdettől működőképes legyen, Svájc úgy gondolja, hogy a biometrikus adatokat már a kezdetektől be kell gyűjteni, vagy legalábbis lehetőséget kell adni arra, hogy szakaszonként vezessék ezt be. Biometrikus adatok nélkül lehetetlen lesz elérni a határregisztrációs rendszer céljait. Ami a regisztrált utas programot illeti, várjuk az alternatívának az elemzését, amelyről most kísérleti projekt folyik. A kísérleti projekt eredményei után tudunk arról dönteni, hogy tudjuk-e támogatni az alternatív javaslatot, amelyben a regisztrált utas programban biometrikus adatokat használnának, a határregisztrációs rendszerből származó adatokat használnának. Végül pedig szeretnék feltenni egy kérdést. Svájc megjegyzi, hogy az EU bizottságnak terve, hogy idén szeptemberben új jogalkotási javaslatokkal éljen. A LIBE szakbizottság mit gondol ezen bizottsági javaslatról, kezdeményezésről? A többi tagállamnak mi erről a véleménye? Köszönöm. Merci, monsieur, je pas votre... Elnök, köszönöm, nem hallottam az ön nevét. Most pedig akkor Coelho úrnak, az Európai Parlament képviselőjének adom meg a néppárt képviselőjének a szót, aki sokat foglalkozik a Schengeni és határbiztonsági kérdésekkel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azon gondolatokkal, amelyeket néhányan már említettek, hogy az Európai Unió egyik fő vívmánya a Schengeni térség, illetve a mozgás szabadsága. Éppen ezért véleményem szerint pontosan ezért kellene együttműködésre törekednünk a nemzeti parlamentekkel, ugyanis a kölcsönös bizalom kulcsfontosságú, ha meg akarjuk oldani a határok igazgatásával kapcsolatos problémákat. Ugyanígy szeretnék köszönetet mondani azon kiemelkedő munkáért, amelyet Agustin Diaz de Mera és Tanya Fajon képviselők végeznek. Úgy gondolom három kérdést kell feltennünk. Az első a, a cél, a szándék. Először is egyértelműen kell legyünk azzal kapcsolatban, hogy a rendszernek mi a célja. Az eredeti bizottsági javaslatban a cél az volt, hogy jobban ellenőrizzük azon személyeket, akik túllépték a jogosult tartózkodási idejüket. Ahogy a lett elnökség is rámutatott, az Unióban nincs egy harmonizált politika ezen személyekre vonatkozóan, éppen ezért egy harmonizált rendszer törekszünk létrehozni, ugyanakkor nincs ezzel kapcsolatos közös politikánk. Másfelől azt is érdemes megjegyezni, hogy ez a rendszer csak a határ átkelő helyek 25%-ára terjedne ki. Azt szeretném kérdezni tehát, hogy felhasználjuk-e már a meglévő eszközöket, és jól használjuk ezeket fel. Úgy vélem, hogy egyértelmű, hogy a SIS rendszert még nem használtuk ki teljes mértékben. Véleményem szerint le kellene zárnunk azt a folyamatot, amelynek során értékeljük a két fő rendszerben lehetőségeket, a vízuminformációs rendszer és a SIS rendszer ezek. És végezetül a költségekre térnék rá. Augustin Diaz nem említette, hogy le kell vonjuk a SZISZ-2-vel kapcsolatos következtetéseket, és az első tanulságunk az, hogy nem fogadhatunk el egy olyan rendszert, amelynek végső költsége messze túllépte, nyolcszorosa volt az eredeti költségvetésnek. Egyértelműen kell beszéljünk a kiadásokról. Nem fogadhatjuk el azt, hogyha a költségek ötszörösére vagy nyolcszorosára növekednek az eredeti számoknak, az eredeti költségvetésnek. És Tanya Fajon szintén kitért erre. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyben a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együtt kell működjenek, hiszen a végső szakaszban értékelnünk kell az, hogy, azt, hogy mi lesz a végösszeg. És végezetül az az összeg, amelyet erre a rendszerre fordítunk, indokolja-e azt az információt és azon adatokat, amelyeket majd kapunk ettől a rendszertől? Ez is azt hiszem egy lényegi kérdés, amire választ kell találnunk. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, Koelyó úr. Kraszkalasz úr szól most majd hozzá, hogyha jól ejtem a nevét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Minden eddigi eh, hozzászólás, ismertető rendkívül érdekes volt. Úgy gondolom, hogy nem fér hozzá kétség, hogy nagyon hasznos és szükséges ez az új rendszer az EU-ban. Gondoljunk csak a migrációs adatokra, hogy hány illegális bevándorló érkezik, hány ezer bevándorló érkezik az EU-ba, hányat kell feltartóztatni a határokon. A rendszernek mindenek előtt hatékonynak kell lennie, másfelől észszerűnek a költségek szempontjából, a harmadik szempont pedig, hogy egyszerű legyen az utazók számára a használata. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, úgy gondolom, hogy az utasregisztrációt a ki- és beléptetési rendszerrel össze kell, összhangba kell hozni kapcsolódást kell létesíteni a kettő között. És nagyon fontos, hogy a terrorizmus és a bűnözés ellen fellépők is hozzáférhessenek a rendszerhez. Például télen nem lehet mercedes vásárolni, és nyáron eldönteni, hogy akarunk-e bele légkondit, vagy nem. Nyilván különböző a határszakaszok hossza a különböző tagállamokban, és más rendszerek is működnek a határokon. Például Lengyelországban 60-nal több határőrt kellene felvenni, nyilván ez sokba kerül. Rugalmasan kell, hogy tudjanak a tagállamok eljárni. Szeretném tudni, hogy mi lenne a költségek megoszlása az Európai Bizottság és a nemzeti költségvetések között. Aztán nyilván az elektronika ö, sem mindig működőképes. Mi van akkor, hogyha üzemzavar áll elő? Erre gondoltak-e? Köszönöm. Most pedig Ovidiu úr következik Romániából, a Román Szenátus jogi szakbizottságának alelnöke. Ovidiu úr, tessék! o bună parte din uh, securitarea, securitatea. A külső, az EU külső határainak uh, biztonsága uh, nagyban a befolyásolja a Schengeni határok biztonságát. Románia támogatja az új határőrizeti intelligens rendszer felállítását a harmadik országokból érkező utazók vonatkozásában. De nagyon fontos, hogy politikai szempontokat ne érvényesítsenek. Hát ezek a szempontok nem mindig méltányosak objektív kritériumok alapján szeretnénk, hogyha minél hamarabb felvennének bennünket végre a Schengeni övezetbe, hiszen ekkor lehet igazán kihasználni az intelligens rendszer előnyeit. Köszönöm. Cipel, a Cipel, member of... Köszönöm, Cipel asszony következik, Európai Parlament, Libe koordinátor, a szocialistáktól tessék. Köszönöm szépen. A további vita szempontjából szeretnék néhány megjegyzést tenni, de kérdéseket is feltennék. Ezek főleg arra vonatkoznak, hogy igazából milyen célból kell nekünk ez a rendszer. Minden bizonyal, ha figyelembe vesszük a ráfordításokat, a költségeket. Nyilván nem az a célja, hogy az utasforgalmat a határokon kezeljük, ez egy jó cél lenne, de nem indokolja a magas kiadásokat. A második szempont pedig ugye a vízum, a túltartózkodó személyek. Az általuk képviselt veszély sem indokolja a rendszer létrejöttét. Kérdés, hogy valóban indokolja ez a hatalmas ráfordítást. Át, sokszor említjük ezzel kapcsolatban, hogy a biometrikus adatok felhasználásával biztonságosabbá válnak a határok. Ugyanakkor pont a legutóbbi hónapokban számos információt kaptunk, és tesztek is vonatkoztak erre, hogy hogyan lehet hamisítani az új lenyomatokat, és az arckép felismerő rendszereket is meg lehet téveszteni. Éppen ezért erre is jobban oda kell figyelnünk. Diaz de Mira úr említette, hogy más rendszerek, mint például a SIS rendszer, talán nem kielégítő ahhoz, hogy hatékonyan ellenőrizzük a határokat, ennek nem is szeretnék ellentmondani, de olyan rendszerek, mint a SIS vagy mások, Ezekkel kapcsolatban szereztünk olyan tapasztalatokat, amelyekből kiderül, hogy a tagállamok nem is mindig használják fel ezeket kielégítő módon, hatékonyan, úgyhogy felmerül a kérdés, hogyha egy új költséges rendszert hozunk létre, akkor vajon ez az eszköz jobban ki lesz-e használva? A tagállamok vajon készen állnak-e arra, képesek-e erre? És hogyan kapcsoljuk össze a különböző biztonsági intézkedéseket, több mint 200-at hoztunk idestova, hogyan tudjuk hatékonyabban felhasználni ezeket? És egy további kérdés az az, hogy ki az, aki különösen gyorsan átlép a határokon, például az üzleti célból utazók egy bélyegző lenyomata ellenőrzés nélkül átléphetnek a határon. Vannak erre vonatkozó egységes szabályok. Hogyan alapítjuk meg azt, hogy valaki egy őszinte becsületes üzletember, és ezért rendszeresen, különösebb probléma nélkül ki vagy beléphet, illetve hogyan tudom megállapítani azt, ha valaki nem annyira legális üzletet folytat. Vannak -e egységes kritériumok, kritériumok a beutazás megtagadása szempontjából hogyan állapítjuk ezt meg, és hogyan lehet ezzel ellen fellépni? Hogyan lehet egyfajta pénzügyi kártérítést igényelni, hogyha valakitől megtagadják a beutazást, de ez nem jogszerűen történik? Tehát számos kérdés felmerül, aztán ott van például a bűnöldözési célú hozzáférés, ami szintén egy kritikus kérdés mert ide kapcsolódik az illegális bevándorlás, valamint a bűncselekmények, ezek mindet, ezeket itt mind egy kalap alá vesszük, és ha egyáltalán a bűnöldöző szervek számára meg akarjuk adni a hozzáférést, akkor persze tisztáznunk kell azt is, hogy milyen esetekben kaphatják ezt a hozzáférést. Vannak-e kritériumok, esetleg lekérdezéshez kellett kell ezt kötni, mi történik az adatokkal, mi történik az adatvédelemmel a központi rendszerben, és mi történik az adatok továbbításával. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a téma még nagyon hosszú ideig foglalkoztat majd bennünket. A lot of questions. Thank you, Birgit. Next colleague from... Sok kérdés hangzott el. Köszönöm, Birgit. Máltáról érkezik a következő kérdés. Zenit képviselő. Iva, nasib bla dubju għet nidiskutu suġġett importanti ħafna u li jolqotna mill-vinċini. Nista referi u koll għal pratika ġewa pajizna u għal suġġett naturalment f'Malta u u koll marbut ma problemi oħrajn għalix billi edin pala <clears throat> uħed mill-pajizi frontiera tal-Unjoni Ewropea. Úgy tűnik, hogy a máltai nyelvről nem biztosította tolmácsolás a mai ülésen. No problem, I shall do this in English. <laughs> Excuse me. Rendben, akkor angolul fogom elmondani ugyanezt. I, I, I thought the Maltese language was available in this session. <laughs> Elnézést, úgy gondoltam, azt hittem, hogy a máltai nyelven is fel lehet szólalni, de semmi baj. Azt akartam csak elmondani, hogy egy nagyon fontos kérdésről van itt szó, amely minden bizonyal érinti mindazt, amit képviselünk, és természetesen egy olyan ország esetében, mint Málta, egy olyan kérdésről van szó, amely rendkívüli mértékben közvetlenül is érint bennünket, azon egyszerű oknál fogva, hogy egy olyan ország vagyunk, amely Schengeni szempontból külső határnak is minősül. Hát azon kérdések, amelyekkel foglalkozunk, közvetlenül érintenek bennünket, de persze az Európai Unió egyéb országait is. Ami bennünket illet, Nálunk van egy nemzeti határregisztrációs rendszer, amely alfanumerikus adatokat gyűjt az utasokról. A mi országunk esetében ez egy nagyon fontos rendszer, és természetesen megkönnyíti a, az utazást. De felmerülnek különböző kérdések az a kapcsolatban, hogy az adatokat össze kell kapcsolni, amikor Például Málta megkap egy adatot, ha harmadik országból utazik be hozzánk egy személy, és ez az, ez az illető személy egy másik országba lép ki. Kívánatos természetesen az ilyen adatok összekapcsolása, de úgy gondolom, ahogyan a biztos is joga megjegyezte, és más hozzászólásokból is hallhattuk, ez egy megfelelő pillanat lehetne, amikor megfelelő módon felhasználhatnánk a technológiákat ennek a megkönnyítése céljából. Ez megkönnyíteni a határátlépéseket is, és amit szintén látnunk kell egy befogadó Európa szempontjából, az az, hogy a határátkelések annyira nehézkesek, hogy ez Európa imázsát is károsítja, Európa inkább egy erődítményé kezd hasonlítani. Végezetül bármilyen döntést is kelljen meghoznunk. Ezt úgy gondolom, hogy az általunk képviselt értékek alapján kell meghoznunk. Ugye ott vannak a szerződés második cikkében szereplő értékek, a demokrácia, a szabadság, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása. Ezt azért mondom, mert természetesen az adat megosztás, az adatok megszerzése, az új technológiák felhasználása új lehetőségeket hordoz magában, de esetleges fenyegetéseket is a magánélet megsértése, vagy az emberi méltóság megsértése szempontjából. Éppen ezért bármilyen fajta eljárást is léptessünk életbe, ezen különböző tényezőkre oda kell figyelnünk. Köszönöm az utolsó kérdés a Nemzeti Parlamentek részéről. Dincser úr a török parlamenttől. teşekkür ederim Sayın Başkan, komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri. Hepinize saygı. Elnök asszony, tisztelt képviselők, őszinte tisztelettel üdvözlöm Önöket, az Európai Parlamentet. Ami a 0611 per 2015-ös libe anyagot illeti, és ami a SZISZ 2-esre vonatkozó anyagot illeti, a SZISZ 2-re vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos anyagot illeti, valamint figyelembe véve azt a tényt, hogy a begyűjtött adatokat meg kell tudni osztani a tagállamoknak. Nos, ezek olyan célkitűzések, amelyekkel egyetértünk. Ami a határátlépést illeti, amikor az ellenőrzés nem csak a személy által felmutatott útlevél ellenőrzésre korlátozódik. Ezzel kapcsolatban nem kielégítőek a, az ellenőrzések. A biometrikus adatok is rendkívül fontosak, és nagyon fontos, hogy az arc felvételt, vagy az arcát is be lehessen szkennelni az illető személynek. Az a lehetőség, hogy össze lehessen hasonlítani a fényképet, amelyen rendelkezünk, az illető személy arcával és más fényképekkel, amelyek egy adatbázisban megtalálhatóak, rendkívül fontosak szerintünk. Igen komoly probléma a hamis okmányok kérdése. Rendkívül fontos küzdeni a hamisítványok és a hamis útlevelek ellen, és úgy gondoljuk, hogy a biometrikus adatok felhasználása a legbiztonságosabb megoldás. Egy második biometrikus rendszer, amelyben lehetőséget adunk arra, hogy beszkeneljük az arcfelvételt, mindenképpen jó megoldásnak tűnik számunkra. Az isztambuli repülőtéren, Atatürk reptéren egy ilyen rendszert, digitális új rendszert vezettünk be, amelynek van egy arc felismerési része is, és ami az integrált határátlépési rendszert illeti, ezt mindenképpen be lehetne vezetni, hogyha hatékony a kölcsönös segítségnyújtás és a megfelelő joganyag elfogadásra kerül az érintett felek által. Ami az intelligens határok csomagot illeti, amelyet az Európai Unió dolgoz ki, és ami a harmadik ország, a török állampolgárságú személyek vízumkérelmét illeti, úgy gondoljuk, hogy mindenek előtt itt egyetemi oktatók és üzletemberek szeretnének az Európai Uniós tagállamokba eljutni. Ugyanígy, ami az integrált határ ellenőrzést illeti, és az Európai Uniós tagállamokkal való együttműködést illeti, a 2010-es és 2013-as rendelkezéseket figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy az IPA eszköz már kidolgozásra került. Az első szakaszt sikerült lezárni, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az érintett országokkal megkezdődhessen az együttműködés ami a külső határokon, az EU külső határain való együttműködést illeti, ennek az alapja a frontex el való együttműködés, amelyet mi fenntartunk a jövőben is. 105 milliónyi alapot ruháztak be a törökországi keleti határokon, ezen projekt első két szakaszát lezártuk, és ezen projekten belül Van Öder és Kász térségei ben sikerült aknamentesíteni ezen területeket, hiszen nagyon fontos célkitűzés volt ezen térségek aknamentesítése. És úgy gondoljuk, hogy további intézkedéseket fogunk még hozni ezen a területen a belügyminisztériumunk és a különböző intézmények segítségével kölcsönös segítségnyújtásban veszünk részt a biztonsági szervekkel és a különböző minisztériumokkal, valamint az összes hatósággal, amelyek a bevándorlás és a biztonság területén működnek. Ezen kívül több kérelmet is benyújtottunk együttműködésre vonatkozóan, ami az integrált határ igazgatást illeti, és ezen célkitűzéseket teljes mértékben támogatjuk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, most pedig Wozenberg, európai parlamenti képviselőn adom meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentek képviselőit, és köszönetet mondani Fájon és Demera képviselőknek, akik kiválóan mutatták be a mai témánkat, és ebből is látható, hogy mennyire kiváló munkát végeztek. Köszönet miniszterasszonynak és biztos úrnak, akinek már el kellett mennie. Szeretnék két észrevételt elmondani ahhoz képest, ami már elhangzott. Coelho képviselő hozzászólására alapoznék, nagyon sokat foglalkozik ő ezzel a kérdéssel. Számunkra ezen új jogalkotási javaslat célkitűzése a legfontosabb. Miért van erre szükség? Azért, mert jobban akarjuk védeni a külső határainkat? Hogyha igen, akkor mi változott az elmúlt években? Nos, minnyáján tudjuk, megéljük, hogy változtak a dolgok. Ami az EU-val határos országokban kialakult konfliktusokat, fő konfliktusokat illeti. Ezekkel kapcsolatban azt látjuk, hogy nagyon komolyan megnő a migrációs áramlatok mértéke egyrésztről. Másrésztről a terrorizmus kérdése is nagyban megváltoztatta a helyzetet. A szervezett terrorista csoportok megjelenésével, valamint a határon átnyúló bűnözés terjedésével. Nemzetközi bűnöző szervek jönnek létre. Tehát ezen különböző okokból nehézé válik a határok ellenőrzése. Ezek tehát az objektív célkitűzések. És hogyha jól értettem azt, amit Fajon és Diaz de Mera képviselők mondtak, két pillére van ezen megközelítésnek. Először is azt kell tudnunk, hogy mennyibe fog kerülni az új határ ellenőrző rendszer, tehát egyfajta értékelése van szükség, amelynek az alapja az állandó párbeszéd. A második rész pedig az együttműködés a tagállamok és az Európai Uniós intézmények között. Azért említem ezt meg, mert a jelentésben is beszélünk erről, és figyelembe kell vennünk a már meglévő nemzeti joganyagokat is, hiszen Biztos, hogy ezek között komoly eltérések vannak. De természetesen ezen eltérések nem arra vonatkoznak, hogy másként akarnánk védeni a határaink biztonságát. Mindenképpen abban egyetértünk, hogy védenünk kell a rendszer által begyűjtött adatokat, és folytatni kell az eszmecserét ezen aspektusokra vonatkozóan, fel kell tartani az eszmecserét arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat kell begyűjteni, ki fog ehhez hozzáférni, mennyi ideig, mennyi ideig kell megőrizni az adatokat, azért, hogy egyrészt a személyek szabadságjogait is tudjuk védeni. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a párbeszéd ezen aspektusa kapcsolódik ahhoz, amit Fajon képviselő mondott azon 12 ország, amelyben már ilyen nemzeti rendszert bevezettek, fontos, hogy összehasonlíthassák a rendszereik előnyeit és hátrányait, és ezzel lehetne megerősíteni a konvergenciát az egyes nézetek között, hiszen működési szempontból a tagállamoknak a véleménye eléggé eltérő. Ezt akartam elmondani, és még emlékeztetnék arra, hogy a most beindult párbeszédben nem csak az érdekel minket, hogy a határaink most már hosszabbak, mint korábban voltak. Nagyon fontos, hogy továbbra is nyitott maradjon Európa, ne európai erődítményt építsünk, éppen ellenkezőleg. Az elmúlt években természetesen láthattuk, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy egy új rendszert vezessünk be a külső határok ellenőrzésére vonatkozóan. És ehhez kapcsolódik az is, hogy egyfajta új, atipikus immigráció is megjelent, és fontos, hogy a legális bevándorlást meg tudjuk védeni, hiszen erre szüksége van az országainknak az Európai Unióban, ahol szükségünk van munkaerőre, szakképzett munkaerőre, amely nagyon fontos az Európai Unió növekedése szempontjából. Köszönöm. Rosenberg asszony, kedves kollégák, nincs több sárga nyomtatványom. Gómez asszonynak megadom a szót most, aki a szocialisták részéről EP képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném megkérdezni a bizottságtól, illetve a jelentéstevőinktől is azt, ami véleményem szerint a rendszer működésének technikai feltételeinél is fontosabb, a célnál, az arányosságnál is. Úgy tűnik, hogy nagyon sokszor beszélünk a bevándorlókról, migránsokról, a migrációs áramlatokról, szegény emberekről, de mi a helyzet a gazdag migránsokkal, a terrorizmus finanszírozásával? Tehát a határok intelligensé tételekor foglalkozunk-e azzal a helyzettel, ami abból áll, hogy bizony az aranyvízumok, az úgynevezett aranyvízumok lehetővé teszik, hogy bűnözők, terroristák telepedjenek le az EU-ban. Tudom, hogy a bizottság nem akar ezzel foglalkozni, de az intelligens határőrizet esetében erről is beszélni kell, hiszen itt a gyakran utazó, státuszú állampolgárokról beszélünk, és tudjuk, hogy jelenleg a tagállamok egymással versengve hunynak szemet a szervezett bűnözés szereplői felett, illetve a szervezett bűnözés EU-ba való importálása felett aztán a CIA repülőjáratokra vonatkozó saját vizsgálatunk kapcsán hadd mondjam el, hogy a magánrepülőgépek nagyon könnyen tudnak az EU-ba berepülni. Van úgy, hogy nem is ellenőrzik, hogy ki ül a repülőgépen. Ennek is megvannak a következményei a határőrizetet illetően, hiszen az, hogyha valaki ellenőrzés nélkül léphet be ö, polgári ö, repülőgépen egy EU tagállamba, ugye itt megint a gazdagokról van szó, akkor el kell ö, ennek az intelligens határokra gyakorolt kihatásairól is gondolkodnunk. Tehát ezt a két kérdést meg kellene beszélnünk, mielőtt a technikai megvalósításról és a költségekről beszélünk. Köszönöm, Anna. Most pedig Melok úr az utolsó hozzászóló az EPP részéről, Európai Parlamenti képviselőként a mikrofonja nincs viszont bekapcsolva. Köszönöm, elnök hogy Először is szerettem volna kifejezni azt, hogy támogatom ennek a csomagnak a szükségességét, minden további nélkül ezt támogatom. Természetesen most nehéz időket, kivételes időket élünk, és a terrorizmus egy valós fenyegetést jelent. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy az a tény, hogy Portugália részese ennek a rendszernek, ez kifejezetten örvendetes számomra. Portugália egy olyan ország, amely fontos belépési pont az Unióba való belépés szempontjából, és itt ugye arról van szó, hogy helyettesítsünk egy jelenleg archaikus rendszert, tekintettel arra, hogy az új idők új szükségleteket jelentenek és fel kell lépnünk a terrorizmussal szemben, ezt pedig nem érjük el romantikus eszközökkel. Természetesen ez a vita gyakran arra helyeződik, arra helyezni hangsúlyt, hogy védeni kell az adatokat. Természetesen oda kell figyelnünk az adatvédelemre, a személyes adatok védelmére, de az emberek életének védelme nem egy csekélyebb értékű jog. Jogász vagyok, és tudjuk azt, hogy a jogok között konfliktus is felléphet, és amikor jogi konfliktus, jogi összeütközés jelenik meg, akkor mérlegelnünk kell ezeket. Amiről itt azonban szó van, amiről itt valóban szó van, az, az, hogy a 2013-as adatok értelmében több mint 16 millió rövidtávú vízumot osztottak ki, több mint 128 millió személynek, és több mint 9 millió személy esetében került sor az adatokkal való visszaélésre. Csak a légi határok átlépése esetében 400 millióan léptek át a határokon, és 700 millió lesz ez a szám 2030-ig. Azt is megjegyezzük, hogy azon személyek túlnyomó többsége akik az Európai Unióba jönnek, jó hiszeműek és jó szándékkal jönnek. Talán az esetek 99,9%-ában jó szándékú személyekről van szó, akik munkát keresnek, családtagokat látogatnak meg, vagy hasonló célral érkeznek. De van egy százalék, akik rossz szándékkal érkeznek az Unióba, és akik adott esetben egy nagyon nagy tragédiát idézhetnek elő bármelyik tagállamban. Ezzel szemben kell fellépnünk. Három kérdés szerintem kulcsfontosságú és egyértelmű. Először is az, hogy a határ ellenőrzési kódex nem tartalmaz rendelkezéseket a regisztrált átlépésre vonatkozóan. Ez, ez nem igaz hiszen ott szerepelnek a be- és kiutazásra vonatkozó bélyegző lenyomatok, és a határ átlépési pontoknál, a határátkelő helyeken a belépés regisztrált, a kiutazás viszont nem minden esetben. Itt tehát egy fontos funkcióról van szó, és harmadsorban elnök asszony, ha lehetőség nyílik arra, hogy a nemzeti rendszereket felhasználjuk azon emberek, azon személyek felkutatására, akik túllépték a jogos tartózkodási idejüket. Fontos, hogy össze tudjuk hasonlítani a különböző rendszereket, vagy az, az olyan esetben, hogyha valaki egy olyan tagállamból hagyja el a Schengeni rendszert, amely nem ugyanaz az ország, mint amelyen keresztül belépett. Ezen kérdésekkel kapcsolatban szeretnék válaszokat kapni, mert ezek fontosak az intelligens hatáscsomag szempontjából, ami, még egyszer hangsúlyozom, hogy egy kitűnő hír, főleg ha figyelme veszük, hogy milyen nehéz időket élünk most meg Európában. Mayer, asszony, két szót. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy ami az intelligens határokat illeti ezzel kapcsolatban elsőképpen adnak a kérd- azt a kérdést kell feltenni, hogy szüksége van erre. Nincsen szükség belső határokra. A fő cél az az, hogy az illegális bevándorlást tudjuk megakadályozni. Ennyi a cél. A bizottság és az előadók felé a kérdésem az, hogy önök szerint az illegális bevándorlók és terroristák, akik több, kilométer, több ezer kilométert tesznek meg, hogy eljuthassanak az EU-ba, az új, legfrissebb elektronikus gadgetek miatt eltérülnek er, ezen céloktól? Elnök, nos pár percben lehet most meghallgatni a válaszokat. Először is Fajon és Diaz de Mera képviselőknek adom meg a szót, hogy választathassanak a felvetett kérdésekre. Thank you, thank you, Madam Chair, and thank you. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek rendkívül értékes hozzászólásait. Amíg önöket hallgattam, további következtetéseket vontam le, és további kérdések merültek fel bennem, amit szeretnék most ismét hangsúlyozni vagy felvetni. Először is, a terrorizmus nagyon súlyos fenyegetettség, ebben egyetértünk. Biztos, hogy mindjárt egyetértünk abban, hogy biztonságos európai határokra van szükség. No de teljes mértékben kihasználjuk-e a már rendelkezésre álló rendszereket, ahogy azt Koeljó képviselő is elmondta, a SIS, a VIS, ezeket teljes mértékben kihasználjuk? Még mielőtt arról beszélnénk, hogy új rendszert kellene bevezetni a határokon. Tegyük fel magunknak még egyszer a kérdést, hogy mi a valódi célja az intelligens határoknak. A tagállamok az eredeti javaslat célja a megkönnyítés volt. A tagállamok miért vitatnak most, vitatkoznak komolyan az egyes ügynökségek hozzáférésével kapcsolatban. Mi lesz a bizottság új javaslata? A fő aggályom továbbra is az, és ez a bizottság felé feltett kérdésem is lesz, hogy az Európai Parlamentben lépéseket teszünk. A tagállamok nagyon aktívak az elnökséggel együtt, az Európai Parlamentben vitát folytattunk, de most ismét elmondta a bizottság, hogy ezen aggályokat ismervén a bizottság új javaslattal fog előállni a jövő év elején. Ez mit jelent? Hogyan tudunk eljárni, tudván azt, hogy felülvizsgálják a javaslatot? Mi lesz ennek a javaslatnak a tartalma, és hogyan tudunk mi a jövő év elejéig bármit is tenni, amíg ö, majd visszavonják ezt a korábbi javaslatot? Ez addig akkor még érvényes? Számomra ez nem egészen egyértelmű. Van most egy kísérleti teszt szakasz 12 tagállamban, 17 határetkelő helyen. Most azt teszteljük, hogy 4 vagy 10 új, lenyomot, új lenyomatot használjunk, arcfelvételt, vagy mi lesz a legjobb technikai megoldás az intelligens határokhoz. November végére születik meg a végleges jelentés, és addigra már nagyon sok pénzt költöttünk, és addigra a bizottság új javaslattal fog előállni komoly agáim vannak. Én most is kérném azt, hogy komoly vitákat folytassanak a nemzeti parlamentekben is, hiszen nagyon sok kérdés, nagyon jogos kérdés, amelyet ma feltettek, rámutatott arra, hogy a költség arány és a hatékonyság arány mennyire fontos. Mi a fontos? A potenciális gyanúsítottakat akarjuk beazonosítani, mennyiben kell, vagy mennyiben vagyunk készek korlátozni a szabadságjogokat Európában. Ez mind fontos számunkra. Európában nagyon sok intézkedést hozunk, és nem szeretném, hogyha nagyon gyorsan hoznánk új intézkedéseket, anélkül, hogy komolyan felmérnénk a mérlegét az európai szabadmozgással kapcsolatban. És mennyit vagyunk hajlandóak költeni új rendszerekre, miközben a már meglévő rendszereket nem használjuk ki teljes mértékben. Ezen kérdéseket szerettem volna most ismét felvetni, és gondolom, hogy közben ez a bizottság és elnökséghez tett kérdés is. Köszönöm Diaz a képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ha megengedik, akkor úgy válaszolnék, hogy összefoglalom a legemblematikusabb kérdéseket, amelyeket a vita során hallhattunk. 13-an szóltak hozzá ebben a vitában. A legtöbb esetekben olyan nemzeti, legtöbb esetben nemzeti parlamenti képviselő szólalt fel, és európai parlamenti képviselők, három portugál képviselő szólalt fel, ebből is láthatjuk, hogy mennyire lendületes ez az ország ebben a kérdésben, még akkor is, hogyha az álláspontok eltérőek. Nézzük meg, hogy hol is állunk most. Ez az első kérdés, amire választ kell adnunk, hogy megértsük azt, hogy milyen helyzetben vagyunk. Van ott van egy régi jogalkotási javaslat, amelyet számos bírálat ért, alapvetően azért, mert nem sikerült a célokat egyértelműen és pontosan definiálni, és egy ilyen egyértelmű definíció nélkül már egy olyan költségvetésről beszéltünk, amely meghaladta az 1 milliárd eurót. Aztán a másik kérdés ugye az, hogy itt van egy új Európai Bizottság, a parlament pedig sokkal nagyobb szerepet, főszerepet szeretne kapni, ami társjogalkotóként megilleti, annak érdekében, hogy befolyást gyakoroljon egy olyan jogalkotási csomagra, amelyben három jelentés szerepel, és az Európai Bizottság azt nyilatkozza, hogy egy új jogalkotási javaslatot terjeszt elő, miután értékelte a technikai értékelést, 600 oldalas az angol anyag, és eh, a kísérleti eh, szakasz eh, anyagát is értékelte. Mit mond ugye a parlament, mit mondunk Tánya és jó magam, a fő előadók, azt mondtuk, hogy nem, de még mielőtt a jogalkotási javaslatot 2016-ban előterjeszti a bizottsága, hogy a Stavramopoulos úr elmondta, azt akarjuk, hogy meghallgassák az Európai Parlamentet is. És azt mondjuk, hogy a nemzeti parlamenteket is meg kell hallgatni. Ez tehát most a kezdet. Lesznek még folytatások, amelyek során meghallgathatjuk a nemzeti parlamentek véleményét is. Éppen ezért nagyon fontos az, amit Tanya is elmondott, a nemzeti parlamentek illetékes bizottságaiban fontos, hogy megvitassák ezt a kérdést. De tulajdonképpen itt arról van szó, hogy nem csak a bizottság, ne csak a bizottság legyen az, amely előterjeszt egy javaslatot a parlament figyelembevétele nélkül, mert végeredményben ez a jogalkotási javaslat itt is meg kell, hogy forduljon, az együttdöntési eljárás során, amiben a tanács és a parlament is részt vennek. És mi a másik helyzet? Ugye mindaz, amit önök elmondtak. Nem szabad összetéveszteni a célokat. És ezt főleg az európai parlamenti képviselőknek mondom, hogy ne keverjük össze, és ne tévesszük szem elől a célokat, a fő célokat, valamint a javaslat másodlagos célkitűzéseit nem szeretnék senkit fárasztani azzal, ami köztudott mindenki számára, de nem szabad, hogy összetévesszük a célokat. Éppen ezért hangsúlyoznám még egyszer, és nyomatékosítom, hogy mennyire fontos, hogy a bűnöldöző szervek hozzáférése a rendszerhez még nem egy eldöntött ügy, ezt még meg kell vitatni. Az, hogy én mit szeretnék, az irreleváns abból a szempontból, hogy mit vitat majd meg a parlament. Én kiállok az álláspontom mellett, de ez csak az én álláspontom, és az én frakcióm álláspontja is remélhetőleg, de nem érdemes már most beszélnünk arról, és hát Avramopoulos is ezt elmondta, még a döntés nem született meg, a bizottság még nem döntött, de noha fontos, hogy mit dönt a parlament, miről dönt az Európai Bizottság, az is fontos, hogy a tanács és a parlament hogyan vélekedik, hiszen a bizottság csak előterjeszt egy javaslatot, de akik eldöntjük azt, hogy mit teszünk ezzel az javaslattal, az a tanács és mi, a parlament vagyunk. És mi a harmadik pont, a C pont, az, hogy azon kérdések, amelyeket ön, amelyek önöket aggasztják, azok, amelyek bennünket is nyugtalanítanak. Tehát ha leegyszerűsítjük, akkor ugye itt lennének a költségek, az adatvédelem, az, hogy összeegyeztethessünk egy olyan rendszert, amely azt akarjuk, hogy gyors határátlépést biztosítson, és ugyanakkor az adatok védelmét is szavatolja. Aztán az interoperabilitás, vagyis felhasználjuk azt, amivel már rendelkeznek a tagállamok, és ezt kiegészítjük ugye a technikai jelentés, valamint a kísérleti projekt értékelésével. Aztán javítani kell a határok ellenőrzését. Ezt így gyakorlatilag a három kérdést egyben is megválaszolhatnánk. Avramopoulos biztos ezt elmondta. Itt három lényegi kérdésről van szó, amelyek ezzel kapcsolatosak. Ugye a jelenlegi rendszer nem állja meg a helyét, hiszen a bélyegző lenyomatok nem mérvadóak, mert az, ami most most a kezünkben van, azzal a belépést meg lehet állapítani, de a kilépést nem. Az, hogy valakinek 60 vagy 90 napja van ahhoz, hogy a közösség területén tartózkodjon, nem tudjuk azt, hogy meghaladja -e ezt a jogos tartózkodási időt. Végeredményben tehát számomra nagyon érdekes volt meghallgatni például Törökország álláspontját, hiszen Törökország egy, egy nagyon nagy ország, egy hatalmas ország, amely az európai biztonság szempontjából nagyon is releváns ország. De milyen, milyen szempontból? Fontos tehát, hogy a rendvédelmi szerveknek, a bűnüldöző szerveknek megadjuk a hozzáférést a rendszerhez. De ugye elmondta, mi az ön álláspontja. Én ezt konstatálom, nagyon fontos az Európai Unió számára megállapítani, hogy olyan hatalmas és fontos ország, mint az Európai, mint Törökország nem teszi lehetővé az idegen harcosok átutazását az országon, és azt, hogy eljussanak például Kobán vagy a pesmergák kilépését az országból nem biztosítja, de fel kell használnunk az információt, és ezt a hatóságok rendelkezésére kell bocsátanunk. De ez a folyamat még csak most kezdődött el, Úgyhogy a mai és a holnapi ülés végén Tanya is jó magam, majd összefoglaljuk az elhangzottakat, és levonjuk az ideiglenes következtetéseket, de egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásaikat, mert ezek nagyon hasznosak voltak. Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr. Szirinya asszony esetleg reagál -e szintén. Igen, köszönöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy úgy gondolom, minnyáján egyetértünk, legalábbis én egyetértek a kollégákkal az elsődleges és másodlagos célokat illetően. Úgy gondolom, hogy látnunk kell, hogy mindig vannak elsődleges és másodlagos szempontok, de nagyon sok képviselő elmondta, hogy a jelenlegi rendszer nem működik jól, nem tudja kezelni a migrációs hullámokat, mindenki hallotta, hogy milyen számokról beszélünk, és hogy mennyi a tiltott bevándorló, mekkora a terrorfenyegetettség. Rosenberg asszony említette, hogy a világ változik, és eh, a bűnözés eh, átnyúlik a határokon, a jelenlegi eh, határellenőrzési rendszert is fejleszteni kell. Ezért nagyon várjuk a jelenlegi pilot vagy kísérleti rendszer értékelését ami a bűnözés vagy rendészeti szervek hozzáférését illeti, nagyon örülök, hogy Avramopoulos biztos úr jelezte, hogy az intelligens rendszer hatástanulmányánál ez lesz a fő szempont, tehát meg kell beszélni, egyeztetni kell a bűnöző szervek hozzáférésével kapcsolatosan. Az elkövetkező hónap során az alapvető jogok és az adatvédelem eh, összefüggésében. Ahogy az elején is eh, mondtam, eh, szeretnénk eszmecseréket szervezni és proaktívan együttműködni a két jelentéstevővel, akik ismertetőt tartottak itt ma. És igen, egyetértünk, az új technológiák arra jók, hogy határainkon hatékonyabban lehessen azonosítani az embereket, és a határokon túlnyúló bűnözést meg lehessen akadályozni. Hát ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. Köszönöm Szilinja asszony, most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Nagyon sok kérdést tettek fel az európai és nemzeti parlamenti képviselők, Abramopoulos biztos úrnak. Tessék! Megprób- Köszönöm szépen, megpróbálok Abramopoulos úr helyébe lépve válaszolni. Talán néhány számot érdemes megemlíteni. 1800 határátlépő van, érdemes erre gondolni. Holnap lesz szó a határőrökről is, akik ezeken a helyeken dolgoznak. Betekintést nyerünk majd a munkájukba a beléptető, kiléptető rendszerek értelme az lenne, hogy lehessen látni, hogyha valaki ez egyik helyen belépett, a másikon kilépett, tehát 1800 ilyen hely van. 600 e, millió határátlépés történt, ebből 200 millió harmadik állam állampolgára részéről. Úgy gondolom, hogy fontos az arányokat látni. 200 millió harmadik államból érkezett utazó sikeresen átlépett a határon, és csak 100 ezernek a beléptetését utasították el de a múlt évben rekordot döntött, 280 ezer volt a tiltott határátlépés, ez azt jelenti, hogy jobban működnek, jobban kell, hogy működjenek a helyek, a határellenőrzés, a Schengeni határőrizeti kódex alapján működik a határellenőrzés, nagyon fontos, hogy ennek alapján lépjünk tovább. Néhány pontosítása megengedik. Először is a menetrendről. A bizottság a jövő év elejét tekinti céldátumnak. Természetesen figyelembe kell venni a kísérlet eredményeit, értékelését, amiről a következő eszmecserén lesz szó. Természetesen a felekkel egyeztetni kell. Hangsúlyozni szeretném, hogy az intelligens határrendszer iránt elkötelezett a bizottság, ezért nem vonja vissza az eddigi javaslatot. Tudom, hogy nehéz úgy vitát folytatni, hogy tudjuk, hogy vissza fogják vonni ezt előbb-utóbb az RTP és a ki- és beléptetési rendszer esetében az lenne jó, hogyha egy rendelet szabályozná, és nem foglalkoznánk nem érvényes, nem hatályos szabályozásokkal, de a lényeg csak ugyanaz. tanulmányra kerül majd sor, nagyon sok mindenre ki fog ez terjedni, a bűnöldöző szervek hozzáférésére is, ha nem is csak arról lesz szó mindenképpen foglalkozunk majd vele, a jelenlegi javaslat hatástanulmányánál is foglalkoztunk vele, és ha megnézik, akkor látni fogják, hogy a pozitívumokat, negatívumokat is felsoroltuk, nagyon jelentős pozitívumok vannak, ugye másodlagos célként a szervezetbűnözés terülés elleni küzdelem szerepelét, illetve hát a költségek is alacsonyabbak így, hogyha az alapvető jogok és az adatvédelem megvalósul. 2013-ban a bizottság úgy ítéltem meg, hogy nem jött még el az idő a bűnöző szervek hozzáférésének biztosítására, ezzel később kell majd foglalkozni, különösen a vízum információs rendszerhez való hozzáférésük tapasztalata alapján a tagállamokkal és a parlamentben is vitát folytattunk erről, és ez nagyon hasznos, ezt figyelembe fogjuk venni a hatástanulmányban. Én nem szeretnék elébe menni a hatástanulmány eredményeinek, de a korábbi gondolkodási folyamat mindenképpen figyelembevételre kerül. Van egy újdonság, a, a szész és vész alkalmazása a bizottság úgy gondolja, hogy igen, a tagállamok hatékonyabban is alkalmazhatnák ezeket, <clears throat> eredményesebben lehetne a szízt, a vízt alkalmazni, minden alkalommal hangsúlyozzuk ezt, különösen a két évente megtartandó Schengen irányítási jelentések keretében szűz és a vész is felvizsgálatra kerül, és ennek az eredményei, hogyha megszületnek, azt is minél hamarabb a jogalkotókhoz eljutatjuk a jövő év elején. Ami a költségeket és a költségvetést illeti, nem fog belemenni a részletekbe, mint tudják, a belbiztonsági alap 791 millió eurós plafont határozott meg a ez a rendszer azonban sok megtakarítási lehetőséget tartalmaz. A bizottságnak az volt a hozzáállása, hogy olyan költségvetéssel rendelkezzünk, amely a központi rendszer működtetésére elegendő, ugyanakkor a működőképesség kialakítására is elég a nemzeti rendszerekben. Hát természetesen, amíg nem döntöttük el, hogy milyen lesz a rendszer, addig nem lehet elkezdeni képíteni. Ezt a tanulságot mindenképpen meg kell szívlenünk, hogy a jó ural teljesen egyetértek. Arról is gondoskodni kell, hogy mindenki értse, hogy a nemzeti interfészek, nemzeti rendszerek hogyan alakulnak majd. A Schengen információs rendszernél nem volt erre lehetőség nagyon kérik a központi információkhoz való hozzáférést. Azt hiszem ezek a fő szempontok, amelyekről szólni akartam, és még talán azt hangsúlyoznám, hogy az alapjogi szempont alapvető fontosságú a bizottság számára. Ugye a harmadik államok állampolgárairól van szó, ugyanolyan adatvédelmi jogaik vannak, mint az EU állampolgároknak, a rendszernek lesz kihatása az EU tagállamokra is, ugyanis meghatározza majd, hogy milyen lesz a Schengeni övezet, amit működtetünk. Az EU tagállamoknak természetesen nem kell alávetniük magukat a rendszernek, az EU állampolgároknak az elektronikus kapuk mindenki számára hasznosak lesznek. Azt hiszem, hogy Gomez asszony ugyanezt kérdezte a múltkor is, mint most. Én értem, hogy mi a probléma az arany vízumokkal, de a bizottságnak e területen nincs hatásköre. Biztos úrral egy külön választ fogunk önnek küldeni. Nagyon fontos kérdés ez, ami azonban nem kötődik közvetlenül a, az intelligens határrendszerhez politikailag persze kötődik. úgy gondolom számunkra attól függetlenül, hogy szegény vagy gazdag valaki, ugyanolyan rendszeren kell átesnie a határ átlépőkön és hát majd esetleg a magánrepülőgépek, magánhajók szabályozását is tökéletesíteni kell. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönetet mondok az elnökség részéről, lett parlament részéről az jelentéstevőknek is köszönetet mondok, illetve minden ma délutáni résztvevőnek. Most néhány perc után folytatjuk majd a munkát kérem, hogy akik a következő fejezetben az elnökségben ülnek, majd jöjjenek fel ide a pódiumra. Good afternoon. Üdvözlök mindenkit. Mhm. If we can start uh, our session, uh, I say good afternoon and Szeretném, hogyha a következő ülésszakunkat is elkezdenénk. Üdvözlök mindenkit. Pár szóban románul szeretném most üdvözölni önöket, és utána megadom a szót az előadóknak. Először is szeretném elmondani, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy ma az Európai Uniónak modern és életképes határellenőrzési rendszerre van szüksége, és úgy gondolom, hogy Schengen lehet erre a megoldás. Schengen nem probléma abból a szempontból, hogy az Európai Unió biztonságosabb legyen. Ami a vívmányokból már rendelkezésre álló eszközt illeti, eh, ezt szeretnénk konszolidálni, és ebből a szempontból Schengen a legjobb megoldás arra, hogy élhessünk alapvető szabadságjogainkkal. Úgy gondolom, hogy közben ez nagyon jó eszköze annak, hogy a közös értékeinket képviseljük, és ne engedjünk a populizmusnak, és ne engedjük át ezen eszközöket a populistáknak. Nagyon jól tudjuk, hogy Schengen az európai polgárok biztonságát védi. Románia még akkor is, hogyha nem tagja a Schengeni térségnek, az összes kötelezettségnek eleget tesz, amely ezen információs, Schengeni információs rendszer kialakításához szükséges. 2010. novembere óta tagjai vagyunk a kísérleti projektnek, amelyről az előző eszmecsere során hallhattunk. Románia de facto a Schengeni térség tagja, és nap mint nap hozzájárul ahhoz, hogy jobb legyen a biztonság a tagállamokban. Innen indulván azt gondolom, hogy közösen megérthetjük, hogy mennyire igazságtalannak ér- érzik a románok, hogy nem mondjam azt, hogy mennyire frusztráltak vagyunk, amikor azt látjuk, hogy minden egyes alkalommal újabb feltételeket, inkább politikai feltételeket állítanak ahhoz, hogy Románia beléphessen a Schengeni térségbe, nem pedig nagyon objektív szakmai feltételeket állítanak, ahogy azt kellett volna tenni. Az előző eszmecsere során kiváló vitát folytathattunk, reméljük, hogy a legfrissebb fejleményeket szeretnénk most áttekinteti és először Rosenberg úrnak adom meg a szót a bizottság részéről, amelyben a szakmai tanulmányt fogjuk megismerhetni, amely tavaly készült, és még mielőtt Rosenberg úrnak megadom a szót, kérem, hogy engedjék meg, hogy az összes képviselőt megkérjem, hogyha szeretnének részt venni a vitában, hogy ezt leg, minél hamarabb jelezzék, azáltal, hogy ezt az űrlapot kitöltik, és azt begyűjtjük, és így tudunk majd nyitott vitát folytatni. Rosenburg úrnak megadom a szót. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, tisztelt kollégák! A bizottság az intelligens határokkal kapcsolatos technikai tanulmányát 2014. októberében lezárta. Már ismertettük a Libe Bizottság előtt október 16-án ennek a tanulmánynak az eredményét, a lényegi részét. A költségekkel kapcsolatos fejezetet pedig decemberben ismertettük, és további technikai ülésekre is sor került már azóta. A tanulmány egésze egyébként szintén rendelkezésre áll az interneten 600 oldalas a tanulmány. Amit eh, elmondok majd önöknek, eh, attól tartok, hogy nem eh, nincs különösebb hírértéke, de azért, hogy felfrissítsem mindenkinek a, az emlékezetét, ismertetném a tanulmány fő eredményeit nagy vonalakban. Ahogyan tudják, a technikai tanulmány az első rész, ebben a folyamatban, amelyről megállapodtak a társjogalkotók 2014. februárjában. A második szakasz pedig a teszt szakasz, amelyről később fogunk beszélni. A 2013-as eredeti bizottsági javaslatról az egyeztetés során a tanács és a parlament is bizonyos technikai, operatív és költségekkel kapcsolatos kérdéseket vetett fel. A tanulmány célja pedig az, hogy választ adjon, amennyiben lehet ezekre a kérdésekre. Tehát nem a politikai kérdésekre adunk választ, noha ezek is felmerültek, inkább a technikai kérdésekre helyeznénk a hangsúlyt ebben a tanulmányban. A tanulmány egyébként elemzi ezeket a kérdéseket és válaszokat ad négy kérdéscsoportra. Egyfelől a rendszer felépítése, a biometrikus adatok, az adatokkal kapcsolatos kérdések, valamint a, az, hogy milyen hatással lesz mindez a határok igazgatására, és ott van aztán az ötödik kérdés is, ami horizontális. Ami az első aspektust, a felépítést illeti, a 2013-as bizottsági javaslat ismertette a határregisztrációs rendszert és a regisztrált utasprogramot két különálló rendszerként, amelyek között nincs kölcsönhatás. A tanulmány bebizonyította, hogy jobb, ha egy egységes rendszert hozunk létre, amelyben mind a kettő funkciói jelen vannak, így ezáltal csökkenthetők a költségek, elkerülhetőek az átfedések, és csökkenthető a nemzeti rendszerekre gyakorolt kihatás. Egy egységes rendszer felépítése olcsóbb is, mint két különálló rendszer létrehozása, hogyan azt a 2013-as javaslat megfogalmazta. Elég jelentős a különbség, kb. 50 millió euró négy évre kivetítve. Egy másik kérdés, amelyet szemügyre vett a tanulmány a felépítési fejezetben, az az, hogy egy ilyen egységes rendszer hogyan kapcsolódik a milyen, kap, milyen kapcsolata van a vízuminformációs rendszerrel. Először is azt kell megemlítenünk, hogy ahogyan azt a 2013-as javaslat már tartalmazta, az ES és az RTP, valamint a víz rendszerek esetében egy közös biometrikus megfeleltetési rendszer eh, létezne másodszorban, minden esetben biztosítani kell azt, hogy a vízuminformációs rendszert lekérdezhessék arra vonatkozóan, hogy az utazónak érvényes vízuma van-e. Ez azt jelenti, hogy bármilyen felépítési opciót is válaszol a jogalkotó, a rendszer mindenképpen kommunikálhat a különböző elemeivel. Tehát az ES és az RTP összekapcsolódik a vízuminformációs rendszerhez, rendszerrel. A tanulmány három opciót elemzett. Egyfelől az IISRTP független lenne a vízrendszertől, a második esetben integrált eh, lenne a két rendszer, a harmadik pedig az, hogy független lenne a vízuminformációs rendszertől, de felhasználná annak bizonyos elemeit, és egy fokozatos integráció felé eh, haladnánk. A tanulmány arra következtetésre jut, hogy az legutóbbi opció a, a leghasznosabb. Az első opció azért nem jó, mert a különböző kapacitások megkettőződnének. A második esetben, amikor teljes és azonnali az integráció, ezt van, aki támogatja, itt a parlamentben is, de a tanulmány arra következtetésre jutott, hogy ennek lennének kockázatai. Ha egy új rendszert összekapcsolunk egy már működő vízuminformációs rendszerrel, amely operatív 30 országban, és rendelkezésre áll, állandó jelleggel, ennek nagyon komoly kihatása lenne a tagállamok rendszerére, valamint a tagállamok belső struktúrájára. A probléma nem a központi szinten jelentkezik, mert ott az összekapcsolás, de vannak operatív kockázatok. Ez pedig egy olyan következtetés, amelyet szintén levonhatunk a Schengen információs rendszer alakulásából. Ez egy elég magas ár egyébként, amelyet ezért a hibáért meg kellett, figye- meg kellett fizetnünk, úgyhogy nem szabad ezt figyelmen kívül hagynunk. A harmadik opció az, amelynél a vízrendszer bizonyos elemeit újra fel tudnánk használni, és így jobban integrálhatnánk a két rendszert, ez biztonságosabb lenne, és noha költséges lenne, még mindig olcsóbb lenne, mint az azonnali integráció. Egy harmadik kérdés a felépítéssel kapcsolatban az, hogy hogyan kötjük ezt össze a nemzeti rendszerekkel, többen utaltak erre. Ez egy nagyon fontos kérdés. 13 tagállamban már működnek ilyen nemzeti rendszerek, amelyek összehasonlíthatóak az IIS e rendszerrel. Ezekben a tagállamokban költséghatékonysági és szervezésbeli megfontolásokból azt kérték, hogy ezeket a rendszereket integrálhassák a jövőbeli rendszerbe. A tanulmány is ezt támogatja egy úgynevezett egységes nemzeti felület által, ami központi szinten jönne létre, és lehetővé tenni a jelenlegi nemzeti rendszerek integrálását. Egyidejűleg az összes szükséges funkciót biztosítaná azon tagállamok számára is, amelyek nem rendelkeznek ilyen rendszerrel. Úgy gondoljuk tehát, hogy ez egy jó technikai megoldás lenne. A második kérdéscsoport pedig a biometrikus azonosítókra vonatkozik. Tudják, hogy a 2013-as javaslatban a bizottság az új lenyomatokat említi az egyedüli biometrikus azonosítóként, 10 az IS esetében és 4 új lenyomat az RTP esetében, ami összhangban van a vízzel kapcsolatos joganyag, joganyaggal. Ha megnézzük a technikai fejlődést a biometria terén, és azt, hogy milyen gyakorlati problémákat jelent ezek felvétele, például a szárazföldi határokon. Most a tanulmány figyelembe vette azt, hogy hogyan lehetne az ulenyomatok számát csökkenteni, anélkül, hogy a biztonságot megkockáztatnánk. Három opció létezik hogy az egyik az, hogy csak új lenyomatot vennének, a másik, hogy csak arcfelvételt, a harmadik pedig a kettő kombinációja, hogy új lenyomatok és arcfelvétel is bekerülne a rendszerbe. Nem meglepő módon a tanulmány azt támogatja, hogy még több új lenyomat jobb azonosítást tesz lehetővé, ugyanakkor ez késedelmet is okozhat az utasok, valamint a határőrök számára amennyiben a biometrikus információ bekerül a rendszerbe, a személy azonosítás az ellenőrzés céljából egy új lenyomat vagy egy arcfelvétel elegendő lehet. Ha valós idejű azonosítást, ellenőrzést akarnak végrehajtani a határokon, akkor legalább arra volna szükség, hogy több új lenyomat legyen a rendszerben, mert itt több információ hívható le a rendszerből. Az azonosítás és az ellenőrzés céljából is a tanulmány úgy gondolja, hogy az új lenyomatok és az arcfelvétel kombinációja lehet a legjobb eredmény. Ha figyelembe vesszük azt, hogy az intelligens határok csomag fő célja a külső határok ellenőrzésének javítása, az arcfelvétel felhasználása egyedül vagy bizonyos számú új lenyomat felvételével együtt megfelelő, kielégítő lehet. Ez egy fontos technikai megállapítás, amelynek persze vannak egyéb vonatkozásai is, amelyeket majd még részleteznénk. Ha megnézzük a költségek szempontjából a biometrikus adatok kérdését, ha csak arcfelvételt használunk új lenyomatok nélkül, akkor nyilván nem meglepő módon ez a legolcsóbb opció. A különbség pedig 23 millió lenne, szemben azzal a megoldással, hogyha 10 új lenyomatot vennénk. Ami az adatokat illeti, a 2013-as bizottsági javaslat azt említi, hogy minden egyes esetben az adatok megőrzési időszaka 6 hónap legyen a túltartózkodók esetében 5 évre terjedne ki ez az időszak. A tanulmány azt is jelzi, hogy ha jobban összhangba akarjuk hozni az adatok megőrzésének időszakát, a két rendszer esetében ez mindenképpen szükséges lenne. Az ilyes esetében nagyon rövidnek bizonyul ez az időszak, talán túl rövid is, hiszen nem veszi figyelembe a határellenőrzési folyamat szükségleteit. Hogyha a korábbi adatokat töröljük gyorsan, akkor ez azt jelenti, hogy az utasok újból a rendszerbe kell, hogy kerüljenek, és ez azt is jelenti, hogy a határ ellenőrök a az utasok előzetes utazásaival kapcsolatban nagyon kevés adattal rendelkeznek. Például megvizsgáljuk az, az útleveleket, ugye a határellenőr több évre visszamenőleg, akár tíz évre visszamenőleg is megvizsgálhatja az korábbi utazásokat. Tehát az utasok, illetve a határ ellenőrök érdekeit szem előtt tartva nagyon fontos lenne az adatok megőrzésének időszakát újra mérlegelni. Ami pedig az adatokat illeti, hogy milyen adatokra volna szükség, a tanulmány arra következtetésre jut, hogy kevesebb adat is elegendő lenne. Az eredeti javaslat 36 adatról ír, viszont 26 adat elegendő lenne az IS rendszer szempontjából, az RTP szempontjából pedig 33 adat szerepelne továbbra is ha kevesebb adat kerül a rendszerbe, akkor ez azt jelenti, hogy gyorsabb a határátlépés is. Még mindig az adatokkal kapcsolatban engedjék meg, hogy röviden kitérjek arra, hogy a bűnüldözési hozzáférés eh, kapcsolatos vita eh, hol tart. Nem a politikai szemszögből szeretném ezt megvilágítani, de érdemes megjegyezni, hogy a tanulmány kiszámította azt, hogy mibe kerülne az, hogyha a rendszert hozzáférhetővé akarjuk tenni a bűnöldöző szervek számára. A szoftverrel és a hardverrel kapcsolatos költségek szempontjából a költségek nem annyira jelentősek, kb. 2,5 millió lenne a, kif- a fejlesztés költsége és a karmantartás, az operatív költségek kb. 0,2 millióra rugnának. Tehát nem ez a lényegi kérdés. Ami fontos itt az az, hogy ha biztosítjuk a bűnöldöző szervek számára a hozzáférést, akkor a hozzáférés szempontjából a 90 napos adatmegőrzési határidő túl rövid. Az eredeti bizottsági javaslat azt tartalmazta, hogy amennyiben a hatóságok számára biztosítjuk a hozzáférést, akkor 5 éves adatmegőrzési időszak lenne megfelelő. A tanulmány arra következtetésre jutott, hogy ennek a költsége 32 millió euró lenne, és az éves karmantartási költség 9 millió euróra rúgna évente. A negyedik és utolsó dimenziója a tanulmánynak a határellenőrzési folyamatokra vonatkozik. A tanulmány megvizsgálta, hogy milyen gyakorlati következményei vannak a biometrikus adatok felvételnek. Nyilván a légi, tengeri és a szárazföldi határok átlépésénél ezek nem azonosak ezért ki kell dolgoznunk egy olyan rendszert, amely minden körülménynek megfelel, ez pedig nyilván különös figyelmet érdemel a teszt szakaszban. Számos kérdés érinti az időbeli késedelmet a határoknál, de ugye arra kértek, hogy zárjam le ezt az ismertetést, úgyhogy nem fogok belemenni a részletekbe, csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy egy, poten, egy esetleges megoldás a folyamat felgyorsítása lehetne a határátlépést megelőző regisztráció. Tehát olyan személyek, akik már sorban állnak, még mielőtt átlépnék a határt, vagy még mielőtt sor kerülne az ellenőrzéshez, egy fontos technológiai eszköz lenne, amely által felgyorsíthatnánk a határátlépést. De vannak egyéb megoldások is, amelyeket a tanulmány javasol, és részben ezekre még, ezekre még reflektálunk. Talán egy utolsó megjegyzés az RTP-ről. A tanulmány egy alternatív folyamatot is megfogalmaz, ami által korlátozhatnánk a további forrásokat, a tagállamok számára. Az elképzelésünk az, hogy azok, akik már szerepelnek a határregisztrációs rendszerben, az interneten keresztül kérhetnék a regisztrált utas státuszt, felhasználva azon adatokat, amelyek már a rendszerben vannak így költségeket, és időt is meg lehetne takarítani, ezért ez egy jó megoldás lenne, de itt sajnos be kell fejeznem. Remélem azért, hogy majd a kérdések során további részletekre is kitérhetünk. Köszönöm. Köszönöm, Rosenburg úr, és mivel még van erre lehetőségem, kérném a hozzászólókat, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Most az Európai Adatvédelmi Biztos Butarelli úrnak adom meg a szót. Uh, thank you, Chair. Let... Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a szakbizottságnak a kedves meghívásért. Úgy gondolom, hogy ez a mai vita, amit a nemzeti parlamentekkel folytatnak, uh, alapvető fontosságú, hiszen ez a csomag javaslat nagyon jelentős. Ma délután az előttem szólók nagyon hasznos információkkal szolgáltak a tervezettel kapcsolatban. Engem arra kértek fel, hogy az úgynevezett proof of concept gyakorlat adatvédelmi vonatkozásairól beszéljek de pár szóban hadd térjek ki arra, hogy elődöm a korábbi adatvédelmi biztos 2008-ban, 11-ben és 13-ban három véleményt is kiadott e témában, 21 munkacsoporttal együttműködve, 2013-ban egy külön vélemény is készült amihez mi hozzájárultunk. Tehát az a terv, hogy az EU területére való belépés és az onnan való kilépés mindig regisztrálásra kerüljön elektronikusan, nem új elképzelés a külső határok ellenőrzését javítani kell, és ugye a tiltott bevándorlás ellen küzdeni kell, ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy hogyan lehet a bevándorlási hatóságok közötti együttműködést javítani, hogyan lehet az új kihívásokat felvállalni, korszerűsíteni a létező rendszereket, de az adatvédelmi eh, szempontok továbbra is fontosak, eh, hiszen a beléptetési-kiléptetési rendszer mindenképpen személyes adatok gyűjtésével, feldolgozásával jár majd minden harmadik államból az EU-ba érkező személy esetében, nem csak a biometrikus adatok használata esetében. Úgyhogy felvetődik ugye a bőröndöző szervek hozzáférésének kérdése is. A fő mondandóm ma az, hogy az én intézményem nem várakozó szakaszban van, hiszen az adatvédelmi aspektusokkal már sokat foglalkoztunk, Úgyhogy azt kérjük, hogy az EU jogalkotói e, gondolkozzanak el az új e, technológiák alkalmazása esetében, e, a célokról, hogy ezek világosak legyenek. A kísérleti tesztelés több határátlépő helyen valós személyek vonatkozásában történik. A kérdés az, hogy adatvédelmi szempontból hogyan zajlik ez. A rendelkezésre álló információk szerint a kísérlet során begyűjtött adatokat, biometriai adatokat is gyűjtenek, dolgoznak fel. A feltétele ennek ugye az intett személy beleegyezése, ebben az esetben nincsen ellenvetésünk. Tehát, hogyha teljes mértékben beleegyezik ebbe az érintett személy méghozzá szabad akaratából, akkor jogszerű lehet az adatgyűjtés és feldolgozás. Most ami az adatvédelmet illeti, az EU-LISA által való adatfeldolgozás, a tagállamok által való feldolgozás, az adatvédelmi hivatalok és biztosok források felügyelete alatt történik. Ezért az EPS-nél EDDPS-nél e folyamatosan kapcsolatban állunk az EU lízával és a tagállamokkal, igyekszünk gondoskodni arról, hogy a kísérleti szagazban is mindig teljesen jogszerűen gyűjtsék az adatokat és dolgozzák fel azokat. Karkov úrral arról cseréltünk eszmét, hogy amikor különböző teljesen statisztikai jellegű adatokat összesítenek, de mégis abból azonosítható valaki, akkor mik a betartandó szempontok. És folytatjuk majd még ezt az egyeztetést. Minden nemzeti képviselőt arra bíztatunk, hogy eh, lépjenek kapcsolatba a nemzeti adatvédelmi biztosokkal is, hogy eh, gondoskodhassunk arról, hogy a lehető legkevésbé invázív intézkedések történjenek már a kísérleti szakaszban. Most a múltbeli tapasztalataink alapján a jövőbeli rendszert hogyan lehet kiépíteni? A PNR vita alapján is mondhatom, hogy mindig a szükségszerűség és az arányosság nem pusztán ajánlás, hanem a jogi törvényes kötelezettsége is az intézményeknek, hogyha új rendszert vezetnek be. Diaz de Mera úr jelentés tervezetében is szerepel, hogy átfogó adatvédelmi megközelítés érvényesüljön, külön adatvédelmi hatástanulmányt kellene így végeztetni, különösen a bűnöldöző szervek hozzáférését illetően. az, hogy gyorsítani akarjuk a folyamatot, nem járhat azzal, hogy intrúzívabbak lesznek az intézkedések. És van még egy aggály, amit Koaljó úr vetett fel, a jelenlegi rendszerek melyik összetevője használható majd a jövőben is. Én arra biztatnám önöket, hogy alaposan vizsgálják meg, hogy mik a pontos célok, rendeltetések, és amennyiben a bűnüldöző szervek hozzáférés is lehetővé válik, akkor ez egy külön szempontként vizsgálandó. Természetesen ezen kívül alaposan meg kell azt is vizsgálni, hogy egy modern társadalomban hogyan lehet dinamikusan erősíteni az állampolgárok jogát az információhoz való hozzáféréshez, amikor ez szükségessé válhat. Szeretnék röviden uh, visszautalni arra, amit 2013-ban az elődöm mondott, 2013. júliusában elfogadott jelentésben, az intézkedés célja világosnak tűnt, az előző tervezetről van szó, de nem alakítottak ki világos európai szakpolitikát a túltartózkodók vonatkozásában. A Frontex számaiból az derült ki, hogy nagyon sok túltartózkodó olyan országból érkezik, eh, ahol vízumkötelezettség eh, eh, van, tehát a vízumrendszert lehetne használni az ő azonosításukra. Mindenképpen arra ösztönzöm önöket, hogy folytassák a méreható vizsgálatot, a határellenőrzés legitim fellépés, de a szükségszerűség és az arányosság továbbra is alapvető szempontok maradnak. Amikor szükséges, megfelelően kell használni a vízum infrastruktúrát, tehát azt is használni kell, és a bőröndöző szervek hozzáférésének engedélyezése esetén mindenképpen a szükségszerűséget és az arányosságot kell figyelembe venni, hiszen itt a, a céltól mindenképpen eltérünk. Továbbra is proaktívan kívánunk részt venni ebben a vitában, az egyeztetésben a különböző érintettekkel. A jelenleg zajló kísérleti szakasz nem aggályos számunkra, hosszú távú bevezetésről azonban további párbeszédre lesz szükség. Köszönöm. Köszönöm, Bútarelli úr. Nyilván minnyáján várjuk az önök értékelését is. Végül az utolsó előadóként Harkov urat szeretném üdvözölni, az eu Liza ügynökség vezetőjét. Ők az idén egy sor tesztet fognak lebonyolítani a tervezettel kapcsolatban. Öné a szó! Köszönöm, elnök asszony! Üdvözlök mindenkit! Nagy megtiszteltetés az ügynökség számára, hogy itt lehetünk, tudván, hogy mennyire fontos ez a mostani eszmecsere és az intelligens határok kezdeményezés. Ahogy a bizottság már emlékeztetett rá, a tavaly elkészített tanulmány több következtetése is jutott, és opciókat is felvázolt. A kísérleti projekt célja, amelyet idén végez az ügynökségünk, az, hogy további bizonyítékkal szolgáljon ezen következtetések alátámasztására, különösen ami a szakmai opciókat illeti, amelyek fel kell, hogy gyorsítsák a határellenőrzési eljárást, és közben a határon begyűjtött tapasztalatokat is felhasználják. Nem célja ennek a kísérleti projektnek, hogy bonyolult prototípust alakítson ki, és azt tesztelje, maga a kísérlet is egy rendkívül összetett gyakorlat, tudván, hogy mennyire különböző technikai opciók léteznek, és fel kell mérni ezek hatását a határellenőrzési eljárásokra is. És amennyiben lehetséges, fontos a határőrök véleményét és értékelését is, és az utasok értékelését begyűjteni ezen kísérletről. Ami a kísérlet kiterjedését illeti, a bizottsággal és a tagállamokkal közösen határoztuk ezt meg, és 13 nagyon összetett teszt esetet tartalmaz. Több mint 100 különböző kérdéseket kell felmérni, amelyet a bizottság által kiállított tanulmány kért. 10 teszt tanulmány lesz ennek az eredménye, amelyekre, amelyben szükséges technikai tanulmányok készülnek. Szeptember végére szeretnénk idén lezárni ezt a kísérleti szakaszt, és 2015. november végére elkészül a végső jelentés, amelyet utána felhasználják a jogalkotási javaslat átdolgozásában és a bizottság új javaslatának a kidolgozásában. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, az ügynökség véglegesítette az összes előkészítő folyamatot, hogy a végrehajtás elindulhasson, a végrehajtási szakasz, és március második felében indulnak meg a konkrét tesztek. Összesen 12 tagállam támogatja ezt a kísérletet, 17 különböző határátkelő pontot foglal magába ez a folyamat. Nagyon fontos célja és eredménye a kísérletnek, hogy tesztelje a különböző technológiai opciókat, mind három határ típusban, tehát szárazföldi, légi és tengeri határ pontokról is szó van. Ilyen három típusú határátkelő helyek vesznek részt tehát a kísérletben. Egyértelművé vált az is, hogy ami az adatvédelmet illeti, ez egy rendkívül kényes és fontos kérdés az intelligens határok szempontjából, különösen pedig ami a kísérlet idei végrehajtását illeti. Ki kell, hogy emeljem azt a tényt, hogy az ügynökség konzultált az Európai Adatvédelmi Biztossal az előkészületek során és a megközelítés kialakítása során, és nagyon szoros kapcsolatban áll ahogy az Butarelli úr is mondta, a végrehajtási szakaszban is azért, hogy garantáljuk azt, hogy az adatvédelmi elvárásoknak mindig megfelelünk. Nagyon fontos kiemelni, hogy az ügynökség maga nem fog begyűjteni és tárolni személyes adatokat a végrehajtás során. Mindezt a nemzeti hatóságok fogják megtenni, és a nemzeti adatvédelmi biztosokkal is konzultálunk. Tegnap adta meg az egyik érintett tagállam adatvédelmi biztosa az engedélyt a végrehajtásra, és mondta ki azt, hogy a nemzeti elvárásoknak és szabályoknak megfelel ez a kísérlet. Tehát a nemzeti parlamentek véleményét és az Európai Parlament véleményét nagyon fontosnak tartjuk az adatvédelem szempontjából. Közben az ügynökség meghatároz és végrehajt egy tájékoztatási kampányt is minden információs, minden ponton, ahol ezen kísérletet végzik, azért, hogy az utasok megfelelő tájékoztatással rendelkezzenek, és megkapjuk az ő beleegyezésüket a részvételükre vonatkozóan és a személyes adataik nemzeti hatóságok általi felhasználására vonatkozóan. Végül pedig ki kell még emelnem azt a tényt, hogy az ügynökség több érintettet is bevont a kísérlet kidolgozásába. Az EULIZában együttműködünk egy ügynökséggel, határellenőrzési ügynökséggel, és közösen készítjük el a végleges jelentést, amely a potenciális hatásokat fogja kiemelni, és a technológiai opciók esetleges hatásait, és az alapjogok kérdéseit. Ebből a szempontból tehát a kísérlet átfogóban fogja nem csak a szakmai kérdéseket, hanem azok határkezelési kihatásait és alapjogi hatásait is elemezni. Végül még elmondanám, hogy ami a kísérlet előkészítését és végrehajtását illeti, ez beindult. Szoros együttműködésben vagyunk az összes érintett féllel, és rendszeresen konzultálunk és tájékoztatjuk őket az előrelépésről nagyon fontos a siker szempontjából szerintünk a kísérlet és az intelligens határok szempontjából az átláthatóság és az összes érintett felet be tudjuk vonni, ez fontos a siker szempontjából. Köszönöm. and, uh, now, um, I... Köszönöm szépen, Garkov úr. Most pedig megnyitom a vitát. Több mint 40 percünk van még. És még mielőtt uh, megadnám a szót Anna Nemesnek Lengyelországból. Kérném, emlékeztetném önöket arra, hogy kérem töltsék ki ezt a nyomtatványt, hogy könnyebben tudjuk megszervezni ezt a vitát, érdemi vitát tarthassunk. Arra ösztönözném önöket, hogy használja ki azt a lehetőséget, hogy itt van három vendégünk. De úgy gondolom, hogy ha konstruktívan alakítjuk ki ezt a párbeszédet, akkor nagyon sok mindent tanulhatunk egymástól. Nem csak a nemzeti parlamenti képviselőket, hanem természetesen az európai parlamenti képviselőket is meghallgatjuk. Anna Nemesnek adnám meg a szót Lengyelországból a néppárt részéről parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, és szeretném megköszönni a, az eddig elhangzottakat. Szeretnék ugyanakkor néhány kérdést is feltenni. Ennek a rendszernek a rugalmassága nagyon fontos számomra. Manapság egy adott fajta biztonságra van szükségünk, ugyanakkor lehet, hogy később a biztonságnak ez a szintje már nem elegendő. Éppen ezért a rendszer rugalmas kell, hogy legyen. A rendszer kellően nyitott is kell, hogy legyen, úgyhogy bármikor kiegészíthessük, és újabb elemeket vihessünk bele. Továbbá szeretnék még valamit megjegyezni. Meg kell őriznünk az egyensúlyt Európa nyitottsága, valamint a biztonsági aspektusok és az egyre növekvő fenyegetések között a biztonság, biztonsági veszélyek, illetve ezek értékelése Európa szerte eltérő, nem lesz soha egyenértékű, ezt el kell fogadnunk. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy egy olyan megoldást válasszunk, amely mindenki számára elfogadható, és ezt a lehető leggyorsabban kell megtalálnunk. Az a rendszer, amelyet kidolgozunk, természetesen költséghatékony is kell, hogy legyen. Vagyis nem szabad, hogy a legolcsóbb rendszert válasszuk, de nem is szabad a legdrágább rendszert választanunk, hanem egy olyan rendszerre van szükségünk, amely jövőorientált kell, hogy legyen. Továbbá a hatékonyságot is javítanunk kell az eljárások során ugyanis az a környezet, amelyben jelenleg élünk, szükségesé teszi azt, hogy gyorsan választ adjunk az új kihívásokra. Nem szabad, hogy lemaradjunk. Úgy gondolom ezért, hogy a mai vita hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben tényleg hatékonyabban lépjünk fel. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Nemes asszony. Most pedig Tim Ostermannak adom meg a szót, aki a német parlament belügyi bizottsága, bizottságának tagja, a néppárthoz tartozik. Parancsoljon, köszönöm, elnök asszony. Egy ilyen nagy hordalegyű projektnél, mint a Smart Borders, fontos, hogy még a jogszabály jóváhagyása előtt a technikai hatásokat megvizsgáljuk, a technikai kérdéseket. Éppen ezért köszönöm az illetékeseknek, hogy végrehajtották ezt a tanulmányt, és most a teszt szakaszt is megvizsgálják. Gárkov úrhoz volna egy kérdésem költséghatékonysági okokból és az idő szorítása miatt úgy döntöttek, hogy az ESZ csak bizonyos részeit fogják a kísérleti szakaszban megvizsgálni. Ez hogyan hat majd a folyamat egészére, a határ ellenőrzési folyamatok egészére? Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Osterman úr. Most pedig hadd adjam meg a szót López Aguilar úrnak, hadd mondjam el, hogy ő nagy barátja egyébként Romániának, öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném megragadni az alkalmat, hogy a román, e, bulgár e, politikai kérdésre reagáljak. E, ugye az Európai Parlament már számos alkalommal, így a Libe szakbizottság külön is nagy hangsúlyjal felvetette, hogy Romániát és Bulgáriát fel kellene venni a Schengeni övezetbe az előző ciklusban erről szavaztunk, és, és továbbra is támogatjuk a Schengen kiterjesztését Romániára és Bulgáriára. De igazából az a kérdés, amit itt fel szeretnék vetni, az európai adatvédelmi biztos részvételével kapcsolatos ebben a vitában. Ugyanis eléggé kézenfekvő, hogy nagyon sok aggály került megfogalmazásra a megvalósíthatósággal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy pénzügyileg, költségeket tekintve mennyire életképes ez a projekt. A SIS második generációja és a víz meg az összes technikai szempontjaik alapján e, nyilvánvaló, hogy e, minnyáján zavarban vagyunk, ha ezekről van szó, parlamentáris együttműködésben kevesen értik, hogy mi mit jelent. Annyi műszaki szempont és részlet van itt, hogy lehet, hogy pont a politikai prioritásokat fogjuk a végén figyelmen kívül hagyni. Az adatmegosztás technikai fejlődés szempontjából az alapvető jogok terén aggájaink vannak a határőrizet elektronikus etételét tekintve. A tagállamok adatvédelmi biztosaitól mit hal ön? Az állampolgárok tudják, hogy mi várható, illetve azok az emberek, akik Európába utaznak? Hiszen beszélt ön arról, hogy a Líza ügynökséggel együttműködnek, eléggé obskúrus, hogy mivel foglalkozik az EU Líza parlamenti képviselők számára, biztos vagyok benne, hogy a nemzeti parlamenti képviselők se pontosan értik. Tehát az emberek, a hétköznapi emberek, eh, akik eh, minket hallgatnak, eh, tisztában vannak vele, hogy milyen alapjogi szempontok vetődnek itt fel, illetve hogy milyen valószínű hatásokkal jár a biometrikus adatoknak a kezelése, hiszen az intelligens határok bevezetése ezt is jelenteni, hogy a külső határokon való átlépéskor ezeket rögzítik, amennyiben a bizottság új javaslata elfogadásra kerül a parlamenti jogalkotási eljárásban, és új európai szabályá válik. Köszönöm. Köszönöm. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a kedves támogatásukért, illetve az összes parlamenti képviselőnek a román Schengeni csatlakozás melletti szavazásért. Remélem, hogy lesz alkalom ennek a megbeszélésére, mert nem szeretném, hogyha most ez a fórum csak Románia és Bulgária Schengen csatlakozásáról szólna, de ha már erről van szó, nagyon sok pénzt fordítottunk a külső határőrizetére, ellenőrzésére 2010 óta gondoskodunk a többi tagállam biztonságáról, része vagyunk ennek a kísérleti projektnek, és mindenkit arra bátorítanék a nemzeti parlamentekben, hogy bennünket a saját érdemeink alapján ítéljenek meg, és ne politikai szempontok mentén mert a politikai szempontok mindig változhatnak, ugye. Csak ennyit akartam mondani, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Krimi Vito úrnak, aki az olasz szenátus tagja, és a Movimento Cinque Stelle képviselője. Ha megengedik, akkor három percben korlátoznám a hozzászólási idejüket. Tessék. Köszönöm. Én abból az ebből indulok ki, hogy a szükségszerűség és az arányosság a legfontosabb, volt a úr is erről beszélt az előbb, ugyanis nagy a kihívás. amikor határellenőrzés technológiáját fejlesztjük. Mindig, amikor egy új célkitűzést veszünk be a projektbe, akkor fel kell mérni, hogy annak milyen kihatásai lesznek a jogokra, és hogy hogyan sérülnek adott esetben a jogok, mit is értek ezen. Nemrégiben beszéltünk az adat megőrzés időtartamáról, arányosság, szükségszerűség itt is. Ugye a bűnöldözésben, terrorizmus elleni küzdelemben van erre szükség. Mm, elhangzott, hogy szükség van arra, hogy hosszabb ideig tároljuk az adatokat. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy többen férjenek hozzá az adatokhoz, mert különben a küzdelem nem lehet eredményes. Mindez ugyanakkor lehet, hogy nem fogja lehetővé tenni a bűnözés javítását, illetve a terrorizmus elleni küzdelem javítását. Tudjuk, hogy sokan tovább tartózkodnak a tagállamokban, mint szabadna. Tehát igazából nem biztos, hogy meghozza ez az eredmény. Lehet, hogy a megvalósítható célokra kellene korlátoznunk a projektet. Nekem úgy tűnik, hogy egy ilyen rendszernek az egyetlen reális célja az, hogy statisztikát készítsünk azokról az emberekről, akik a tartózkodási időnél tovább maradnak az EU-ban. Most ehhez túlzott erőfeszítés, hogy ekkora rendszert bevezetni biometriai ellenőrzésekkel, meg mindenféle költségekkel, hiszen nem határoztuk meg annak a politikáját, hogy mit is csinálunk azokkal, akik tovább tartózkodtak a tagállamainkban. Mit fogunk velük csinálni? Mikor a rendszer jelzi, hogy valaki tovább tartózkodott. Hogyan tudunk fellépni ilyenkor? Nincs ilyen politika. Nem létezik. Úgyhogy a határátlépés hatékonyságának gyorsaságának javítása. Lehet, hogy eleinte éppen, hogy a lassításra fog járni. jó úrnak adom most meg a szót, tessék. Yeah. Um... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes volt Rosenborg úr előadása, de először is gratulálnék az Európai Bizottságnak, amiért interneten is elérhetővé tette ezt a több mint 600 oldalas jelentést. Valószínű, hogy túl sok polgár nem fogja elolvasni, de mégiscsak jó ez az átláthatóság szempontjából, hogy ezt megtették, úgyhogy gratulálnék a bizottságnak, hogy ezt sikerült megtennie. Ezen kívül emlékeztetnék arra, amit az adatmegőzésről mondott a célkitűzésekről, hogyha garantálni akarjuk, hogy a bűnmegőző szervek hozzáférhessenek, akkor öt éves megőzésre lenne szükség. Úgyhogy megismételném, amit az első körben elmondtam. Pontosan meg kell határozni ezen jogi eszköz célját, ez az előfeltétele annak, hogy utána a részleteket meg tudjuk határozni. Végül pedig Rosenburg úr, nagyra értékeltem, amit az új lenyomatokról mondott. Miszerint valószínű, hogy tíz új lenyomat jó, a biztonságot növeli, de természetesen ez azt is jelenti egyben, hogy nagyobb lesz a feldolgozási idő, és költségesebb lesz a rendszer éppen ezért az első következtetésem az, hogy nem lenne szabad minden áron a biztonságot célként kitűzni. Fontos, hogy az arányosságot és a szükségességet egyensúlyban kezeljük. Másodszorban Gárkov és Rosenburg uraknak mondanám, hogy a kísérleti projekt ellen nekem semmi ellenvetésem nincsen, ez nagyon, nagyon hasznos, szükséges lehet. Az ellenvetésem a kísérleti projekttel az, hogy nem hiszem, hogy az EU-lizának van jogi kapacitása erre, tehát jogi ellenvetésem van magára az eljárásra vonatkozóan. Valószínűleg tévedek, Éppen ezért köszönetet mondanék Diaz Demira és Fajon előadóknak és az árnyék jelentéstevőknek is, hogy beleegyeztek abba, hogy a jogi szolgálatunk véleményét kikérik, és most erre várunk, és akkor ez alapján kiderül, hogy igazán van-e vagy sem. Az Európai Parlamenti és Nemzeti Parlamenti képviselőkkel egyetértek, mi szerint nem szabad a egyetlen parlamentnek sem olyan kezdeményezést elfogadnia, amely a szabadságjogokat csorbítaná. Butareli úrnak is szeretnék gratulálni, amiért az adatmegőrzések kapcsolatban nagyon komoly dolgokat vállalt, és elmondanám neki, hogy őt mi úgy gondoljuk, hogy egyfajta watchdog az európai polgárok szabadságjogaival kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm, mivel több kolléga szeretne még hozzászólni a vitához. Most mindenkitől azt kérném, hogy maximum két percben szóljon hozzá. Most a portugál kollégának, Zsöszi Magahalesznek adom meg a szót, portugál képviselő a szocialisták részéről. Elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt eh, képviselők, eh, Portugália nagyon pozitív tapasztalatokat eh, szerzett már korán az elektronikus útlevéllel kapcsolatban, illetve az, elektronik, az intelligens határellenőrzésekkel kapcsolatban az állampolgárok szeretik ezt a rendszert. Több ezer, 1,3 millió állampolgár használta ezt a rendszert, és együttműködünk más országokkal, megosztva a tapasztalatainkat a portugál nyelvű afrikai országokkal, hogy azok is átvegyék ezt a rendszert, és így a közös biztonságot javítsuk. Azért jöttünk ide, úgy jöttünk ide a parlamentbe, hogy reményeink szerint gyorsan konszenzust talált, talál majd ez az intelligens határokkal kapcsolatos csomag, és biztosítható egy megalapozott technikai platform a jelentések, majd azt követően a hozzászólások azt sugallják, hogy ez nem így lesz, mert nagyon sok évnek kell még eltelnie ahhoz, hogy az Európai Unióban egy hatékony rendszer jöjjön létre, és fennáll a kockázat annak, hogy a tagállamok egymással együttműködést kezdeményeznek, de úgy gondolom, hogy valamit tenni kell, és hangsúlyoz mondták azt is, hogy ha nem teszünk semmit, az nem jelent alternatívát. Vagy úgy tenni, mintha tennénk valamit, minden bizonyal szintén nem alternatíva. Ugyanis nagyon sérülékeny a határellenőrzési rendszer a légi, illetve a tengeri határok esetében is, és a jelenleg hatályos rendszerek bizonyos országokban jól működnek, de nem kielégítőek. És a túltartózkodók esetében nincs kellő ellenőrzés, vagy olyan személyeknél, akik vízum, vízumot használnak fel bűnözési célból a probléma nem technológiai jellegű. És a technikai szakértők projekteket dolgoznak ki, de nem biztos, hogy mire használjuk fel ezt a technológiát. Gyakran ez a benyomásunk, amikor itt a parlamentben és más intézményekben a vitát nyomon követjük. Szeretnék Rosenberg úrnak gratulálni és megköszönni azt, hogy milyen egyértelműen beszélt a nehézségekről, és értem, hogy az intézményektől is ezt az egyértelműséget várja el. Erre valóban szükségünk van. Hogyan tudunk valódi kompromisszumra törekedni. Fennáll egy kétség, amelyet szeretnék megosztani önökkel. Nem lehetséges elfogadnunk egy egyszerűsített rendszert, és amikor azt mondom, hogy egyszerűsített, akkor arra gondolok, hogy nagyon leegyszerűsített rendszert olyan országok esetében, amelyek már rendelkeznek ilyen határregisztrációs rendszerrel, szemben más országokkal, amelyeknek nincs ilyen rendszerük még. Egy olyan platformra van szükség, amely a szízhez és a vízhez hasonlóan felhasználja a lehetőségeket és mindazt az információt, amely már a kezünkben van. Az első kérdésem talán Rosenberg úrhoz szól, a második, másodszorban pedig, tisztelt Butareli úr, nem lehetne az adatvédelem szempontjából azokat az elveket elfogadnunk, amelyek végül is közös örökségünk, és ezekre építve elfogadni a, a különböző szabályokat. Szerintünk ez a konszenzus mindenképpen lehetséges és a tagállamoknak meg kell hozniuk addig is a szükséges bilaterális és multilaterális intézkedéseiket, annak érdekében, hogy ne várakoztassuk meg még jobban az állampolgárokat. Az amit az, az Európai Parlament a terrorizmusra kapcsolatban elfogadott, azt a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. A portugál parlamentben ezt már megtettük, és elfogadunk egy jogalkotási csomagot is, amely ehhez fog kötődni. Köszönöm. I think one question that we all are of... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy olyan kérdés, amelyet mindannyian fel kell tegyünk, és amelyre én is meg szeretném kapni a, vit- a választ, az az, hogy a csomag vajon többletértéket jelente majd a biztonság szempontjából az európai polgárok összessége számára. A szabadság, a biztonság és az igazság térségében. Ez a kérdés, ez a vendégeink mindegyikéhez szól, és érdeklődéssel várom a választ. Most pedig megadnám a szót a montenegrói parlament képviselőinek, Gensininberg parancsoljon, öni a szó, és mindannyiukat arra kérném, hogy tartsák magukat a két perces kerethez. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Uh inspirálnak az EU-ba belépők számára vonatkozó számok. Elég lenyűgöző, hogy 600 millió ember lépte át az EU külső határát. Az a jogi szabályozás, ami ennyi adat kezelésére vonatkozik, mindenképpen figyelmet érdemel. Butarelli úr tól kérdezem, hogy akkor úgy lehet az adatokat kezelni, hogyha az adatkezelésbe beleegyeznek a határát lépők? Azért kérdezem ezt, mert a nyugat-balkáni országokban, így különösen Montenegróban nem igazán tudjuk, hogy harmadik országnak minősülünk-e, hiszen társulási szerződése van ezeknek az országoknak az EU-val, és emlékeztetnék rá, hogy Montenegróból, az én országomból 20-100 kilométert kell csak keletre, nyugatra, éjszakra megtenni, hogy az EU-ba érjünk, Olaszországba, Horvátországba, Görögországba. Többször felvetődött, hogy az intelligens határellenőrzési rendszer bevezetésekor különleges státusz kell, hogy kapjanak a nyugat-balkáni országok. Köszönöm, köszönöm. Most pedig Wimberg asszony következik Svédországból, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az intelligens határprogram nagyon érdekes kezdeményezésnek tűnik. Az ember kap egy aranyvízumot az EU-ba, csak hogy az árnyoldala mindennek az, hogy egy csomó szegény ember nem tud belépni. És a terroristák ellen kellene inkább küzdeni. Hogyan lehetne jobban utána járni annak, hogy ki miért utazik, megvizsgálják el, hogy milyen útvonalat járt be, hogy tényleg mi a célja az utazásának, van-e erre vonatkozó ellenőrzés, mert a terroristák mindig megtalálják az új és újabb utakat, amelyek az EU-ba vezetnek mm illetve aranyvízumokat. Úgy gondolom, hogy az intelligens határoknak először biztonságos határoknak kellene lenniük, és utána válni intelligensé. Úgy gondolom, hogy itt az EU-ban először azt kéne megnézni, hogy milyen rendszerünk van már, és az Eurodac miért nem működik. Hát nézzék meg a Frontex-et. Mit csinál a Frontex? A Mare Nostrum helyébe léptek? Szóval úgy gondolom, hogy az EU-nak először azt kellene megvizsgálni, hogy milyen rendszerekkel rendelkezik már is. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig Szelár Dinger úrnak adnám meg a szót, a török parlament képviselőjének. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. a demokráciákban a biztonságnak és a szabadságjogoknak egyensúlyban kell lenniük. Hogyha ez az egyensúly felborul, akkor már nem beszélhetünk demokráciáról. Az intelligens határok vonatkozásában is biztosítani kell ezt az egyensúlyt. A biztonság és a szabadságjogok egyensúlyban kell, hogy maradjanak ami a határozott idejű, rövid időtartamra szóló vízumokat illeti. 2014 óta igenis van adatbázis, Törökország is használhatja 2014 óta ezt a rendszert. Elég, hogyha egy fényképes vízum kérelmet és lenyomatot nyújtunk be elég magas szintű biztonságot jelent ez. Na most, amikor téves információt visznek be a rendszerbe, akkor ezt helyesbíteni lehet az adatkezelő országhoz fordulva. Tulajdonképpen mindez biztonságosabbá teszi a határokat, de az információk megosztása nem jelent gondot. Természetesen, ami a vízummentességet illeti, illetve a visszafogadási egyezményeket az EU és Törökország között Szóval a vízum mentesítésre sort kellene keríteni Törökország vonatkozásában, hiszen a Törökország minden feltételt teljesít már. A jogszabályok megalkotása terén is, meg a bevezetett, kialakított infrastruktúra terén is az elmúlt három és fél év során, tehát mindent megtett Törökország, azt szeretnénk, hogy az Európai Unió is ismerje most már el a Törökország által a e területen elvégzett munkát. Köszönöm most pedig a horvát kollégának, Nenad Stáziknak, a horvát parlament alelnökének adom át a szót, tessék. Sajnos kikapcsolódott a mikrofon. Hrvatska nije dio Schengena e, i nadamo se da ćemo to postati što je moguće prije, ali to nije tema e, ovoga razgovora. Očito da je uz... E, Sajnos a mai témánk nem az emint, imént felvetett kérdés, az új rendszer költségeiről szeretnék beszélni. Nagyon fontos, hogy költséghatékony legyen a rendszer, és hogy egyensúlyt alakítson ki a biztonság és az alapjogok tiszteletben tartása között. 200 millió harmadik országból származó személyről van itt szó. Lehetséges, hogy egy ilyen új rendszer elriasztja őket, hogy beutazzanak az Európai Unióba. A polgárok nem szeretik, hogyha biometrikus adatokat vesznek le tőlük, attól függetlenül, hogy fél évig vagy tovább tárolják azokat. Meg tudjuk tehát érteni, hogy állandóan félnek ezen személyek attól, hogy visszaélhetnek az adataikkal. A következőt hadd mondjam el, mint már említettem, hogyha egy ilyen rendszer félelmet kelt, és potenciális terroristákat elriaszt, akkor az üdvözlendő. De hogyha a potenciális turistákat riaszt el, az már kevésbé kívánatos. Ezért felmerül bennem a kérdés, hogy itt egyfajta értékelés létezik-e arra vonatkozóan, hogy az új rendszernek milyen hatásai lehetnek az idegenforgalomra, bizonyos gazdasági ágazatokra, különösen a turizmusra, amely nagyon fontos sok Európai Uniós tagállam számára. Köszönöm. now, um, uh... Elnök, köszönöm. Most Diaz de Mera jelentéstevőnek adom meg a szót. Gracias. Köszönöm szépen. Egy általános kérdésem volna. Nem feltétlenül kell mindannyiunknak mindent tudnunk, én magam sok mindent nem tudok, de e, percről percre nagyon sok mindent tanulok, így a mai délután során is. A norma ezt ugye még nem teremtettük meg. Vagyis, dialektikusan fogalmazva, most spekulálunk egy olyan szabályról, amely nem végleges lesz, hanem ezt módosíthatjuk, ahogyan azt Avramopoulos úr is elmondta. Ebben az értelemben hozzá kell tegyem, hogy az adatvédelem elsődleges jog. Juan Fernando, ez egy elsődleges jog és bármilyen rendelet vagy irányelv születik, ezt alá kell vetni az elsődleges jognak. Következésképpen, amikor a normákról beszélünk, amikor az összes elemmel rendelkezünk majd, és meghallgattuk a nemzeti parlamentek véleményét, és a jogalkotási folyamat során majd képesek leszünk semlegesíteni bármilyen fajta bármilyen fajta elágazást a jog egyéb területei felé. És most jön a másik, másik oldal, van bizonyos vannak ugye más aspektusok is. Rosenburg úr szeretnék köszönetet mondani önnek, nagyon sokszor beszéltünk már, és csak azt szeretném kiemelni, hogy mindig késznek mutatkozott arra, hogy folytassuk a párbeszédet. Hiszen ön elmondta mindazt, amit tudni kell a technikai tanulmányról, a különböző opciókról, az 1-es, 2-es, 4-es opciókról. Ez csak alátámasztja azt, amit az előbb is elmondtam. Vannak különböző utak, amelyeken haladhatunk, ugye 5 vagy 10 új lenyomat, vagy arcfelvétel, stb. Tehát köszönöm önnek ezt, Gárkov úr. Ugyanazt mondhatom, szeretnék köszönetet mondani önnek. A legutóbb, amikor Tánya és magam az árnyékrendtéstövökkel beszéltünk, az két órája volt és beszéltünk a kísérleti projektről, és arról, hogy hogyan fejlesztjük ki mindezt, és beszéltünk ugye az adatvédelemről is, hogy mi megint csak az elsődleges jog körébe tartozik. Beszéltünk a teszt szakaszról, a kísérleti projektről, akivel legkevésbé beszéltünk, de nem azért, mert nem akart, hanem mert nem volt erre lehetőség, Butareli úr Butarelli úr szakértője az adatvédelemnek, hiszen elsőként érkezett, elsődleges jelölt volt, de már korábban is a személyes adatok védelmével foglalkozott, tehát számunkra egy biztosíték az, hogy ő foglalkozik ezzel a területtel. Úgyhogy ő hozzá intézném az egyik két kételjemet. Említette, hogy a próba szakaszban a nemzeti adatvédők és az EULISA, amely ugye az adatvédelemért illetékes, ők lesznek illetékesek. Egy adott esetben, amely egy lehetséges forgatókönyv csak, abban az esetben, amennyiben ugye a rendvédelmi és bűnöldöző szervek hozzáférést kapnak a jogalkotási csomaghoz. Azt említette Butarelli úr, hogy megkülönböztetett bánásmódban részesülnek, és azt említette, ami számomra, ami nagyon közel áll a szívemhez, arányosságról beszélt. Tehát ez abban az esetben érvényesülne, amennyiben a bűnöldöző szervek hozzáférést kapnak. Ennyi lett volna részemről, és nagyon örültem egyébként annak, hogy két balkáni országból származó hölgy elnökölt ezt az ülést. And, um, obviously we will have a... Köszönöm szépen. Természetesen lesz még módunk arra, hogy részletesebben megvitassuk a mai kérdéseket a fogadáson, az ülésünket követően. De még mielőtt erre sor kerülne, szeretném a vendégeinket felkérni arra, hogy gyorsan válaszoljanak. Most én leszek a gonosz, de azt kell kérjem önöktől, hogy három percben szólaljanak fel. Rosenberg úr, parancsoljon ön az első. Uh, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Hát kezdjem az önkérdésével. Hogy biztonságot hozzá az EU állampolgároknak a rendszer, illetve hogy nem először kellene e, biztonságosabbá tenni a határokat, és aztán intelligensé. Szóval az az elképzelés, hogy az intelligens határok biztonságosabb határokat is jelentenek majd, de egyszerre valósul meg a kettő. A, bizottság... A, úgy gondolja, hogy egy határőrnek ma nagyon sok mindent kell ellenőrizni egy határátlépéskor. Azt, hogy ö, érvényese az úti okmány, az adott személyhez tartozik-e, hogyha vízum van benne, akkor a vízuminformáció helyes-e, jogosult az adott személy belépni az EU-ba, Schengen információs rendszerben nincsen-e valamilyen figyelmeztetés vele kapcsolatban, körözés, illetve a látogatás feltételei céljait is ellenőriznie kell, ideértve azt is, hogy korábbi látogatáskor nem tartózkodott-e tovább, mint amire jogosult volt. Tehát mindezeket a határőrnek ellenőriznie kell, és tudjuk, hogy ez nagyon nehezen, időnként nem is kivitelezhető, hiszen kevés az idő, kevés az ember, erről holnap majd beszélünk. Szóval az a célja ennek a tervezetnek, hogy segítsünk a határrendőrségnek, határőrségnek a munkája elvégzésében, E, jó technológiával. Valaki azt mondta, hogy csak a statisztikáról lenne szó, úgy gondolom, hogy statisztikáról is szó van, de alapvetően arról van szó, hogy segítsünk a határőröknek elvégezni a munkájukat a Schengeni határőrizeti kódex alapján. Ez az első dolog, amit mondani akartam. A második dolog pedig arra a kérdésre e, vonatkozik, hogy e, nem lehetne kisebb platformot létrehozni a lét részes államokkal, a bizottságnak inkább az a szempontja, hogy egyszerűbb, jobban hatékonyabban működő, olcsóbb, kevésbé bürokratikus platformot hozzunk létre a határőrségek részére, mint a korábbi tervezet szerint. Egyszerűbb, gyorsabb legyen és kevesebbe kerüljön, ez lesz a célkitűzés. Ezért még intelligensebb javaslattal kell előállnunk, mint a 2013-ban a tanácsnak, a parlamentnek benyújtott javaslat szerinti lett volna. Tehát nem csak intelligens, hanem egyszerűbb, gyorsabb, kevésbé költséges lesz. Nyilván az idegenforgalomra gyakorolt hatás is pozitív kell, hogy legyen, rövidebb sorok kell, hogy legyenek a határokon, nem hosszabbak, mint eddig. Coelho úr kérdésére az adat tárolással kapcsolatban azt válaszolnám. Igen, a bűnöldözési szervek Eh, esetében ugye 5 év a norma, ugye a vízuminformációs rendszernél 5 évig eh, tárolják az adatokat, időnként egyébként a nemzeti rendszereknél hosszabb időtartamot alkalmaznak, mint 5 évet, az Eurodaknál is. 2013-as javaslat szerint 5 eh, évet terveztünk, ha a bűnöző szervek hozzáférhetnek, tehát ennél maradnánk. Persze a határregisztrációs rendszerben ezt meg lehet hosszabbítani az utazók érdekében. Hogyha a rendszerben egy utazóra semmilyen információ nem vonatkozik, akkor neki minden egyes alkalommal újra ki kell töltenie a rubrikákat, amikor Európába utazik tehát ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor a hivatalos szervek adatokat tárolnak, az hasznos is lehet az állampolgárok számára, például meggyorsíthatja a határátlépésüket. És hát ugye a határőrök is hamarabb bele tudnak tekinteni az előzményekbe, az utazási múltjukba. Ennyit tudtam válaszolni három percben. Esetleg még az új lenyomatokkal kapcsolatban. A tanulmány azt mondja, hogy nincs szükség tíz új lenyomatra, arckép és négy új lenyoma teljesen azonos biztonsági szintet jelent, és sokkal gyorsabban megvalósítható mondjuk a szárazföldi határállomásokon. hogyha úgy tűnik, hogy elfogadjuk a kicsit nagyobb hiba tűrést, akkor kevesebb újra nyomat is elegendő lehet. De ez nem ér a úrral rendszeresen egyeztetünk, a jövőben is így lesz ez, gondoskodunk arról, hogy 2016 elején, amikor a javaslatot önök megkapják, akkor ne legyenek meglepetések, és olyan technikai megoldások szerepelnek benne, amelyeket mindenki ért és elfogad. Erről szól a tesztelési kísérleti szakasz is. Legeslegutolsó gondolatként általánosságban az adatvédelemről a szükségszerűség, az arányosság már említésre került, Butarelli úr beszélt róluk, Biztosíthatom önöket róla, hogy ez a fő szempontja az Európai Bizottságnak. 2013-ban is ez volt, most is ez lesz, és már egy sor egyeztetést tartottunk a tagállamokkal, felkértük a tagállamokat, hogy demonstrálják, mutassák be, hogy a bűnöző szervek hozzáférése arányos és szükséges, Hát az egyik bizonyítási módja ennek éppen az, hogy a nemzeti rendszerekhez már hozzáférnek. Egyébként viszont azt találjuk, hogy nem igazán használják ki ezt a lehetőséget. A bizottság tehát meg fogja ezt vizsgálni. Köszönöm. And now I give the floor to Mr. Butarelli. Köszönöm, most Butarelli úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Hét kérdés, tehát fél perc kérdésenként. Az első kérdés a lengyel néppárti képviselő részéről rugalmasság és jövőorientált megközelítés. Valóban az adatvédelem nem összeegyeztethetetlen egy ilyen jellegű rugalmassággal, hogyha egyértelmű az, hogy az alapszabályokon nem lehet változtatni. És fontos, hogy megfelelő tisztességes eljárás biztosítsunk az, azon személyek számára, akiknek az adataival dolgozunk. Ami a képviselő úr kérdését illeti arra vonatkozóan, hogy az adatvédelmi kultúra mennyire terjedt el, ez ö, változó szint, de alapvetően a tendencia az, hogy alulbecsüljük az értékelést a szükségességgel kapcsolatban. Különösen a bűnöldöző szervek leginkább csak az arányosságot és a szakmai részleteket emelik ki, amikor megnézik, hogy egy új rendszernek milyen hozzáadott értéke van. Valóban lehet, hogy egy új határ regisztrációs rendszer új hozzáadott értéket jelent a határőrző szervek számára, de nézzük meg, hogy az adatvédelem szempontjából és az alapvető jogok szempontjából ennek milyen kihatása lehet. Tehát kérem, hogy az Európai Uniós Bíróságának a döntését vegyük figyelembe, ami a jogi követelményeket illeti, és ezen túlmenően értékeljük. Önöknek kell ezt az értékelést elvégezni, de kérem, hogy vegyék figyelembe azt, hogy ami a szükségesség kérdését illeti, megint csak nagyon megkérdőjelezhető, megké, kérdőjelezhető lenne egy hasonló intézkedés. Ami az EU e fellépését illeti egyetértek önnel abban, hogy ha valaki az intézményünk 2013-as véleményét elolvassa, akkor ebből kiderül, hogy ugyanezt a kérdést vetettük fel mi is. Azt mondta, hogy nagymértékű határellenőrzési rendszerekről beszélvén, hogyha rövidtávú EU-s tartózkodást beveszünk ebbe, nem ö, gyanús utasokkal kapcsolatban, akkor a globális ö, képet kell felmérni. Úgy tűnik, hogy a korábbi rendszer, Diaz de Mera képviselő mondta, hogy az új javaslatokat várjuk. Nos, nézzük meg, hogy mi volt a korábbi rendszer. Milyen következményei vannak most annak, hogyha valaki tovább marad. Az egyik az, hogy nem kap új vízumot, vagy hogyha beazonosítjuk ezt a személyt, akkor annak a visszatérését lehet megkönnyíteni. De hogyan lehet őket lokalizálni, és milyen következménye lehet egy esetleges kényszer visszautasztatásnak? Tehát olyan következménye lehetnek ennek, amit a korábbi javaslatban még nem láttunk. A bizottság megígérte, hogy az intelligens javaslatban az adatvédelmi kérdésekben is intelligens megoldásokat fogunk javasolni. Portugál kérdésre. Igen, ez egy elsődleges jog, az aki, és biztos, hogy ezt figyelembe vesszük. Ami a montenegrói kérdést illeti, beleegyezést nem lehet megkülönböztetni annak fényében, hogy mely állampolgárságból származik, tehát legyenek kvázi harmadik országok, vagy teljes mértékben harmadik országok, ilyen megkülönböztetést nem lehet tenni. Az utolsó előtti kérdés Svédországra vonatkozóan. Az intelligens határok fontos, hogy intelligens adatrendszereket kell, hogy bevezessenek. Itt semmi konkrétum nincsen azon vádakra vonatkozóan, hogy akik tovább maradnak, ők mit tesznek. Itt csak arról van szó, hogy a rendszerben őket ilyenként ismerik fel. Tehát nem hiszem, hogy ez valóban olyan jellegű jogi rendszer, mint amelyről ön beszélt. Végül pedig, ami a külön hozzáférést illeti Diaz de Mera képviselő részéről. Egyelőre csak a jogi követelményről beszélünk, hogy egy kísérleti projektet beindíthassunk, és a szigorú adatvédelmi szempontból az EULIZA azt mondta nekünk, hogy ők csak névtelen információkat akar feldolgozni. Ez rendben, hogyha ez így van, ez nekünk megfelel, de azt gondolom, hogy a kísérleti projektben nincsen külön hozzáférésre lehetőség a bűnöldöző szervek részére. Elnök, köszönöm. Most Gárkov úrnak adom meg a szót, és előre köszönöm, hogy három percben fog maximum hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Kevesebb kérdést kaptam. Gondolom, amikor a kísérletre vonatkozó jelentés megszületik, akkor majd fordul a helyzet. Röviden, ami a kísérlet hatáját, terjedelmét illeti, és hogy az eredmények mennyiben lesznek reprezentatívak. Ez olyan döntések eredménye, amelyet korábban a tagállamok hoztak, az intelligens határok javaslattal kapcsolatban. Tehát az ügynökség szempontjából ez a lehető legjobb kompromisszum, a között, hogy betartjuk a, az ütemtervet és más korlátok között, és hogy valóban az eredmények mennyiben lesznek reprezentatívak. Ami a statisztikát illeti, Az end-to-end forgatókönyvhöz közelít ez, és a tagállamok is ezt tűzték ki célul, úgyhogy remélem, hogy ebből megfelelő következtetéseket le lehet vonni, és a jogi javaslatra vonatkozóan is a döntéshozatalban segítséget adnak majd. A tagállamok, amelyek már most bevezettek ilyen kezdeményezéseket, vagy ezt tervezik, Németország, Finnország, azt várjuk, hogy a következő hónapokban velük is eszmecserét, tapasztalatcserét folytathatjunk, hogy ez a kísérlet még nagyobb hatályt kapjon. Az a kérdés, hogy nagyobb biztonságot nyújt-e a polgároknak az intelligens határrendszer. Azt gondolom, hogy van erre potenciál, de a következő hónapokban nekünk is intelligensen kell döntenünk, és ez nem csak a technológiától fog függeni, vagy az architektúrától, hanem attól is, hogy a múltbeli tanulságokat levonjuk, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet harmonizálni ezen új technológiai eszközöket, hiszen minden egyes rendszer és technológia csak annyira hasznos, amennyire valóban használják is azt. És ez nem csak technikai kérdés. És azt gondolom, hogy éppen ezért az intelligens határok valóban védhetik az európai biztonságot, de ne feledkezzünk meg arról, hogy az ilyen kezdeményezéseket mindig az alapján értékelik, hogy a végén milyen hozzáadott értéket hoznak létre az európai polgárok számára és azok számára, akikre ezen új rendszerek és intézkedések vonatkoznak. Elnök, köszönöm. Köszönjük meg mi is az előadók előadásait, hozzászólásait. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani ezen kiváló ülésért, és a tolmácsoknak is köszönetet mondunk, amiért kicsit túlóráztak, hálásak vagyunk ezért. A Libeszakbizottságnak köszönöm, és a titkárságnak, és a bizottságnak is a munkáját, és a nemzeti parlamentekért felelős részleg munkáját. Mindig jó, hogyha több időnk van az eszmecserére, ezért kérem, hogy folytassuk ezt az eszmecserét informális keretek között a fogadáson, amelyet itt a terem előtt tartunk, holnap pedig reggel 9-kor találkozunk ugyanebben a teremben. Köszönet, kellemes estét mindenkinek!